Well, we'll gradually start. Elkezdjük a munkát, szép folyamatosan üdvözöljük a felszólalókat. Az EULEX Koszovó legnagyobb európai biztonságpolitikai operációról lesz szó, amely négy éve működik. És dolgunk most az, hogy az EULEX dolga az, hogy a koszovói hatóságokat támogassa a törvény érvényesülése tekintetében a rendőrségi, vámügyi és egyéb igazságügyi területeken. Múlt pénteken felber igazgató úr a változó körülményekre való tekintettel és a mandátum megújításának időszerűsége miatt, amely június 15-én lesz időszerű, hogy beszéljünk erről a misszióról. Sokan dicsérik a missziót, és meghosszabbítása a mandátumnak a mai témánk, a képviselők kérték, hogy hozzuk össze ezt az ülést. Gentilini úrnak fogom megadni a szót, aki a stratégiai felülvizsgálat felelős, és az EU-koszovói strukturális párbeszéd folytatásáért. Haber igazgató úr a stratégiai felülvizsgálat fő pontjait fogja nekünk bemutatni. Gentilini úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, hölgyeim és uraim. Ezt a mai vitát szeretném a megfelelő keretbe helyezni, perspektívába helyezni úgy gondolom, hogy ez a dolgom. Az EULEX eh, felülvizsgálata eh, a koszovói elkötelezettségünknek a része. Az első gondolat, amelyel foglalkozni szeretnék a minősége a kapcsolatrendszernek a szóval. Sokat javult az utóbbi időszakban ez a kapcsolatrendszer összesen lehet hasonlítani az egy évvel ezelőtti, néhány hónappal ezelőtti helyzettel a jelenlegit. Tehát ott van az EU Koszovóban, és közösen ö, fellépve a tesszalonikai naperendet valósítja meg. A decemberi, februári tanácsi következtetések ezt leszögezik. Ebben a kapcsolatrendszerben, ennek a történetében most jelentős előrelépés történt, a vízum liberalizáció felmerült, hatástanulmányok készültek, új programok indultak el, és az EBLD tagságáról is beszéltünk, nagyon sok téma van most előttünk az asztalon, tehát ezt bevezetésképpen mindenképpen el szerettem volna mondani az EULEX kapcsán. Az EULEX is ugye ennek a kapcsolatrendszernek a része. A második fő gondolat, hogy mit is jelent a jelenlétünk konkrétan ott a kapcsolatrendszer új minőségét tükrözi a jelenlétünk is Pristinában. Egy két funkciójú delegációnk működik ott, egyre erősebb, komolyabb koordinációs feladatot lát el, egyre egységesebben tudunk fellépni. Az ICO kifele tart a térségből. Nagyon sikeres volt az ő missziója is az USA pénzügyileg és PR lepett hát emberekkel és szakemberekkel is támogatta ezt, és most jött el az EULEX ideje a jelenlétünk részeként. A kihívás most abban áll, hogy folyamatosan hozzáalakítsuk a missziónkat az új kihívásokhoz, szükségletekhez, történésekhez. A harmadik gondolatom pedig az, hogy párbeszéd van Belgrád és Pristina között is. Ez nagyon fontos, hogy így van. Amint tudják, az USA sokat fektetett ebbe a párbeszédbe. Véleményem szerint ez a párbeszéd, ennek a megléte azt mutatja, hogy működhetnek a dolgok, és tárgyalással meg lehet egyezni sok mindenben, végrehajtásban, nem csak az elkötelezettségekben, hanem a szervezés területén is, a struktúra kialakítása során is, tehát ebből pozitív példákat vonhatunk le, van mit tanulni az utóbbi év történéseiből. Tehát a jelenlét, a, a párbeszéd, sok minden történt tehát, de ez nem jelenti azt, hogy végére értünk volna a munkának, sőt, még nagyon sok minden áll előttünk. Először is Koszovót egyre hatékonyabbá kéne tenni, ugye. E, egyre nagyobb lesz az elvárás is Koszovóval szemben, és Koszovónak meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak egyre jobban. Erre példa a tegnapi vízum időrend, napirend, selekvési terv, a vízum roadmap. E, meg kell kétszerezni az erőfeszítéseket most e, a koszovói félnek, hogy megfelelhessen. A másik téma, második témám a párbeszéd volt, ez egyben kihívás is, meg kell találnunk annak a módját, hogy ezt fenntartsuk a normalizáció érdekében. A párbeszéd a polgárok életminőségét javíthatja, és az, a különböző akadályok elhárítását szolgálja gyakorlati értelemben. Ez folyamatosan hosszan fenn kell, hogy maradjon ennek nagyon sokféle megvalósulása lehetséges, és nincs is alternatívája. Tehát párbeszéd vagy semmi, ez a dilemma, és tulajdonképpen csak ennyit kívántam elmondani. Most megadom a szót Háber igazgató úrnak, hogy bemutassa nekünk a stratégiai felülvizsgálat fő gondolatait. Köszönöm, elnök úr! engedelmével röviden szólnék a misszió értékeléséről először, aztán pedig néhány részlettel szolgálok majd arról adattal, hogy miért mondható, hogy ez a misszió sikertörténet. Sajnos a sajtóban ez nem kapott kellő teret, ami a végrehajtását, a stratégiai felülvizsgálatnak illetését, hát erről van ma szó. Három hónappal ezelőtt kezdődött el az eljárás. A misszió most arra készül föl, hogy átadja a végrehajtói funkciókat a helyi erőknek. Három-négy elteltével itt az ideje annak, hogy ezt elkezdjük. A kompetenciák átadása a missziótól a koszovói hatóságoknak egyértelmű benchmarkok alapján történik, az alapján, hogy mit ért el a helyi irányítás. Ez a folyamat már elkezdődött, mind a 27 tagállam egyetértett abban, hogy ezt kell tenni. Stratégiailag felül kell vizsgálni a jelenlétünket. Ugye a missziónk fő funkciója az volt, hogy a jogérvényesülését garantálja. Ez a jövőben is így lesz. Az igazságszolgáltatás, a vámügy területén működünk, sokat javult például a vámügy, de az igazságszolgáltatás területén még nagy gondok vannak. A következő két évben ennek a javítása lesz a feladata. A szervezett bűnözés, a tanúvédelem állnak a érdeklődés homlokterében, illetve a tulajdon jogok tisztázása és az eltűnt személyek felkutatása. Ott van aztán Észak-Koszovó problémája. Egységes a mandátumunk egész Koszovóra vonatkozóan, de Északon sokkal nehezebb a megvalósítása, mint tudják. Múlt nyáron újabb összetűzések voltak. A párbeszéd eredményeit próbálta a misszió megvalósítani, de ez Északon különös kihívást jelent sőt magát a párbeszédet is újra kell majd indítani. De a jogállamiságnak Észak-Koszovó lakossága számára is sok előnye lenne, és a lakosság várja, hogy ez folytatódjék ez a folyamat. A missziót tehát átstruktúráljuk, átalakítjuk a három pilléres rendőrségi, vámügyi és igazságügyi együttműködésből egy funkcionálisabb, két pilléres struktúrává, monitoring és tanácsadás és a végrehajtás segítése lesz a feladatunk. Tehát a végrehajtást hangsúlyoznám, a végrehajtó hatalmi funkciók előkészítés, átadásának előkészítését, ez a legsürgetőbb feladat. Mindezeket persze úgy kell végrehajtanunk, hogy közben csökken a létszám, 25%-kal kell leépítenünk a résztvevők számát, és ez különös erőfeszítéseket igényel tőlünk az átmenet során. Ez a személyi létszám leépítés azzal is együtt jár, hogy az új misszióban betöltendő funkciókat, feladatokat definiálni kell, és közben nem szabad elfelejtenünk, hogy Afrikában, az Afrika szarvában, Dél-Szudánban, egyéb észak-afrikai helyeken is vannak misszióink. Tehát a stratégiai felülvizsgálat ezt az átállást szolgálja. Mit értünk el eddig? A múlt nyári összetűzések óta, amikor ugye a határokon atrocitások voltak, NATO és az EU is kénytelen volt, hogy beavatkozzon. Ezt követően egyfajta stagnáció következett, majd pedig Szerbiára irányult a figyelem, Szerbia Európai Uniós jövőjére, a szerb választásokra, ez most lezajlott, és ezek után most itt az ideje annak, hogy újra Koszovóra koncentráljunk. Nem lesz könnyű, mert a misszió ö, napi szinten vet fel új kihívásokat. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy mennyi mindent elértünk már. A helyi intézményrendszert eh, elkezdtük kiépíteni. Négy éves tanácsadói tevékenység után a vámhatóság kiválóan működik, a rendőrség is egyre profibban lép föl, és a lakosság is egyre jobban elfogadja a rendőrség fellépését. Konkrét példát is tudok adni. A közeli monitorozása a vámhatóság működésének a pristinai repülőtéren 500%-os pénzlefoglalást, illegális pénzsempészet lefoglalásában öltött testet, tehát hatalmas eredményeket ért el a vámhatóság. Az igazságszolgáltatás területén 350 eljárás zajlik, és 300 büntető ítélet született csak az utóbbi évben. 350 eljárás tart még, és 300 ítélet született, közülük 200 pedig kifejezetten bűnügyi ügyekben. Az ügyészeink pedig 1800 ügyben vettek részt, ideértve a Limájféle, a Dacsi-féle ügyeket, a Kacsi-féle vezetők, vagy a Dadanya féle eset, és a Jata eset feltárásában is kiválóak voltak ügyészeink, tehát a kihívások folyamatosak. Előre léptünk az csempészet elleni harcban is, illetve az emberi szervek csempészet elleni harcban. Ennek látható eredménye volt a Sisakú eset, ahol 66 évnyi büntetés szabad ki a bíróság, és félmillió eurónyi pénzt foglalt le, miután kiderült, hogy 15 ember halálát okozta ez a szervezet bűnöző banda a magyar határ közelében, és feltártunk egy korábbi egészségügyi miniszteri korrupciós ügyet is. A drogcsempészet területén hat komoly nemzetközi ügy volt Prisztinában, 15 évnyi büntetés szabott ki a bíróság. Aztán 31 egyéb ö, drogügy ö, van és volt most is kivizsgálás alatt. Csempészet főleg ö, a vád. Az EULEX és a vámhatóság most már kiválóan együttműködik, ö, és ennek eredményeképpen jelentősen csökkent a csempészet. Több millió eurót sikerült a koszovói kincstár számára meg menteni. Ami a korrupciós ügyeket illeti, az egészségügyi minisztériumban, közlekedés minisztériumban és telekom minisztériumban voltak komoly korrupciós botrányok, közbeszerzési botrányok, a rendőrség elkezdett ezekkel foglalkozni. Kiderült, hogy a telekom egyik fő vezetőjét, Vitikét, Vitikéhez vezettek a szálak, aki legmagasabb szintről kihasználva, visszajöve vezető pozíciójával adott ki illegális engedélyeket. Tavaly májusban 8 embert korrupciós váddal ö, vádoltak meg, és 5 éves börtönbüntetést kaptak ö, valamennyien, akik megint csak 2006-ban már a Pristinai Hitelbanknál ö, követtek el visszaéléseket. Tehát ez is mutatja, hogy milyen hosszú ideig tart egy-egy eset feltárása. A gazdasági bűnözés, a szervezett bűnözés amúgy is mindig nagyon komplex, csak hosszan kivizsgálható. A mi országainkban is ez a helyzet, a hágai bíróságra gondoljunk csak. A misszió háborús bűnöket is kivizsgál. 2011. júliusában a bíróság Szabadkecsi ügyében hozott döntést a civil lakossággal szemben elkövetett embertelenség miatt. A Lakar esetben Két személyt novemberben ö, büntettek meg, az egyiket 18 évre háborús bűnösség miatt, 99-ben elkövetett bűncselekmények miatt, a másikat pedig 6 hónapos felfüggesztett büntetésre ítélték. Egy másik esetben 10 vádlat volt, a Klecska esetről van szó. Itt az egyik gyanúsított a parlament képviselője, és korábban miniszter volt, Fakmer Limája neve, akit eh, gyilkossággal, kényszerítéssel és eh, tudatos veszélyeztetéssel vádolják a Klecskai mm, büntetőtáborban elkövetett embertelenségekkel. A misszió szakemberei 300 egyéb olyan esetet tártak föl, ahol áldozatok voltak, és sikerült a, a családokat így valamelyes megnyugtatni. A koszovói tulajdonjogi bizottság az EULEX közösen több mint 23 ezer konfliktussal összefüggésbe hozható 2008 óta összefüggésbe hozható esetet tárt föl. Észak-Koszovóban újra megnyílt a Mitrovicai Bíróság, és az EU ház, az Európa ház megnyílt. Amióta a bíróság 2008. decemberében megnyílt, 9 hónapnyi bezártság után, nemzetközi tapasztalatú bírák az etnikai bűncselekmények területén 50 ügyet kezdtek azóta már kivizsgálni. A Pristinai Belgrádi párbeszéd a végrehajtási fázisba lépett, de ez még csak most kezdődik, tehát sok döntés van, még több cselekvésre lesz majd szükség. Nagyon rövid összefoglalója volt ez a misszió eredményeinek, nem szabad elfelejtenünk azonban minden nehézség mellett, különösen Észak-Koszovóban, hogy még mennyi a teendőnk. Mi is köszönjük a beszámolót. Most az EULEX vezetőjének, Xavier Budő Mámáknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Ma az Európai Parlamentben és lehetőségem van arra, hogy az Önök bizottsága előtt beszámoljak tevékenységünkről. Az EULEX számos közös jogérvényesülésével kapcsolatos projektben vett részt. Tegnap Füle biztos és Malmström biztosok beszéltek a párbeszéd ről, illetve az elkövetkezendő hatástanulmányról. A Koszovó a Nyugat-Balkánon belül az európai érdeklődés homlokterében van, és most próbáljuk megteremteni egy stratégiaibb EULEX fellépés alapjait. Átfogó megközelítésünk van, komplex megközelítést alkalmazunk. Célünk, célunk és üzenetünk az, hogy Koszovó az EU felé közeledhessen. Fő üzenetünk az, hogy azon dolgozunk, hogy szinergiákkal és koherens fellépéssel az EULEX többek között a prisztinai EU küldöttséggel és a USA-ral együttműködve, a koszovói hatóságokkal együttműködve megalapozza a jövőt. A közös fellépés hatékony keretrendszert fog kialakítani, amelyen belül képesek lehetünk majd minden a jogérvényesülésről kapcsolatos kérdést megvitatni és megoldani, és a múltat és a jövőt is egyaránt feltárni, illetve megmutatni, felrajzolni. A koszovói hatóságnak most, hatóságoknak elsősorban a szervezett bűnözés elleni harcot kell felgyorsítania, új lendületet kell, hogy vegyen az együttműködés ezen belül pedig fontos szerep jut most a misszió átalakításának. Egyre több a helyi hatóságok kompetenciája, főleg a rendőrségi és vámügyi területen, az EULEX ezeken a területen csökkenteni fogja jelenlétét Pristinában és Északon, ugyanakkor ö, egész Koszovóban jelen marad. Ez a hangsúlyváltás azt szolgálja, hogy a koszovói szervezetek átvehessék feladatainkat. Számokban már Jörg beszélt erről, hogy ez mit is jelent. Az EULEX team mindegy, mintegy negyedét le kell sajnos építenünk. Az EULEXben továbbra is kiváló szakemberek működnek, nagyon kiválóak a szakemberénk. Még két év komoly munkája áll előttünk. Az eddigi misszió a kiegészítő komplementaritás elvén működött, most pedig úgy fogunk működni, hogy partnerségi viszonyt próbálunk kialakítani a koszovói jogérvényesítő szervezetekkel. A misszió továbbra is támogatni fogja a végrehajtási feladatokat, az EU Belgrád-Pristina párbeszéd facilitás révén, főleg a szabad mozgás területén, a civil jogok érvényesülés területén és az úgynevezett Integrated Border Management megállapodás keretein belül ide tartozik, hogy fontos, jelentősen meg fogaljuk növelni a jelenlegi bűnesetek feltárási gyorsaságát a bíróság és rendőrségi ügyészségi vizsgálati szinten is. Új metodológiát fogunk kialakítani a koszovói bírák számára, akik az EULEX bíráival, a helyi bírák közösen fognak dönteni ezekben az ügyekben. Hangsúlyozni szeretném, hogy a fő koncepciónk nagyon egyszerű. A misszió úgy hajtja végre feladatát, hogy közben egyre több feladatot enged át a helyi jogérvényesítő szerveknek, és közben a szervezetbűnözés és korrupciós esetek feltárását nemzetközi beavatkozás nélkül megpróbálja megoldani. A monitoring és tanácsadói feladatunk, amely most erősödni fog, révén a misszió előre fog lépni a fair, átlátható és fenntartható rendőrségi munkahelyteremtés, illetve toborzás területén, analitikai termékek alkalmazása révén, a hírszerzés területén, politikai interferenciák nélküli, független, saját autonóm titkos szolgálatot próbálunk segíteni kiépíteni, és a szervezett bűnözés és a közbeszerzése kapcsán felmerülő bűnözés szemben, illetve a korrupciós és háborús bűnös esetekkel szemben új exekutív feladatokat adunk majd át a helyieknek. Ez a kiegészített keret, ha jól hajtják végre, akkor az igazságügyi hatóságok kapacitás bővítésével fog járni, vezetői szinten megfogható, eredményeket fogunk elérni a korrupció elleni harcban, és reméljük, hogy a korrupciós bűncselekmények száma, illetve súlya csökkenni fog. A koszovói hatóságok előrelépése a feltételeknek való megfelelés területén a vízum párbeszédben a következő témám. Amint tudják, az északi terület a fő gondot okozó rész. Itt említenék néhány konkrét problémát. A szabad működés az EULEX-nek is korlátozott, nem valósult még meg és tükrében a bejelentett és tudható bűncselekményeknek és annak, hogy interetnikus bűnügyi hálózatok működnek északon, ezért további erőfeszítésre van szükség, hogy a Miticai Bíróság kellő számú jól képzett szakember bíróval legyen ellátva, és a koszovói rendőrség északi fellépése sikeresebb legyen a jobb image érdekében. Az EULEX működése a múltbelihez hasonlóan benchmarkok alapján fog működni. A tagállamok megbízták a missziót most egy új mandátummal, további két év tevékenységgel. Ugyanakkor azt kérték tőlünk, hogy belső benchmarking mechanizmust alakítsunk ki, amelyel mérjük a mandátum tükrében az elért eredményeket. Ez a belső benchmarking kiterjed minden EULEX cél kitűzésre, és kimutatja azokat, amelyek kifejezetten a bizottság által prioritásként kezelt feladatok, itt főleg az igazságszolgáltatás javítására gondolok. A misszió hatékonysága ennek következtében nő, ugyanakkor folyamatos lesz a párbeszéd a tagállamok és a misszió között. Meggyőződésem, hogy ez a benchmark alapú megközelítés, hozzájárul majd ahhoz, hogy jobb lesz az ismertsége, átláthatósága a missziónk tevékenységének, és az EU e, igazság érvényesülése területén kitűzött céljainak jobban meg tudunk majd felelni. Ez nekünk is motiváció, többlet motiváció, de a helyi hatóságok számára is, annak érdekében, hogy akarjanak lépni, több felelősséget vállaljanak át. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Miss Angelus Morina, hopefully. Angelusa Morina kap szót a koszovói stabilitási kezdeményezés volt igazgatója. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni mondandómat, hogy megköszönjem a meghívást. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek és megoszthatom önökkel tudásomat, elképzelésemet a témáról. Egy anekdótával kezdeném. Ugye a Facebook és a Twitter eh, korában élünk, és eh, tegnap updatoltam a státusomat, és mindenkinek nyilvánvalóvá tettem, hogy Brüsszelben vagyok azért, hogy az EULEX meghallgatáson részt vegyek az Európai Parlamentben. Erre egy barátom azt kommentelte, miért hívtak meg egy koszovóit azért, hogy beszéljen az EULEX-ről? Mire válaszom az volt, hogy kit kérjenek meg, ha nem egy koszovói állampolgárt. Mire a válasz az volt, hogy az EULEX nem a Koszovóról szól, hanem a közös küldés biztonságpolitikáról szól. Lehet, hogy ma ezt remélem, talán megtudjuk, hogy mi a válasz erre a kérdésre. No, de félre a tréfát, kihasználandó a rendelkezésemre álló időt, Három rövid kérdést szeretnék érinteni, három kérdést szeretnék röviden érinteni. Egyrészt a stabilitás paradigmája és a büntetlenség kultúrájának folytatása. A második kérdés az a kontextus, amelyben vagyunk, a neutralitás, a semlegesség státusa, illetve a az EU-leg státusa és az emberi jogok sértelme, harmadik pont pedig Észak-Koszovó kérdése. Ami az elismertséget illeti, hát az EU-lexnek nincsen valami nagyon jó eh, nem rendelkezik valami jó elismertséggel az koszovói lakosok között. Nem mondanám azt, hogy a misszió csődöt eh, vallott volna, és részben egyetértek Háber és anyak urakkal. Valóban vannak esetek, ahol sikeresnek mondható az EULUX missziója, de voltak olyan esetek is, ahol a semmilyen módon sem mondható pozitívnak az EULAX megítélése Koszovóban. A stabilitás paradigmája ö, folytatódik, ebben hisz mindenki, és van, abban is hisznek az emberek, hogy vannak ügyek, amelyek politikai motivációval rendelkeznek, és komoly bizonyíték nélkül járnak el itt. Például a központi bank vezetőjének, Asimiedzics úrnak az esetét hozom fel, hónapokra elzárták őt, aztán szabadon bocsátották, mert nem volt bizonyíték ellene. Vagy magas szintű ügyeket rosszul menedzselnek, mi több néha nem lojálisak a misszió mandátumához. A Hieska ügy, ügyet említhetem itt meg, amely az egész ügy egy egyetlen uh, tanú kijelentésére alapszik, a tanú ráadásul el is halálozott. Az egész paradigma illetve a koszobói diskurzusban, a közbeszédben úgy gondolják, hogy a büntetlenség kultúrája folytatódik az anik korszakból. Vannak olyan ügyek, amikor a tárgyi bizonyíték eltűnt a büntetőeljárásban, és ezek az ügyek teljesen lekerültek a bíróságok napirendjéről. Az első pont, amelyet mond, meg szeretnék fogalmazni, alapján azt mondhatom, tehát, hogy az átlag állampolgár úgy gondolja, hogy politikailag motivált ügyekkel já, foglalkoznak a bíróságok. Ezért számomra a, biz, a veszély nem a stabilitás frontjáról veszélyeztet, és nem is ez sima állampolgár részéről, aki nem veszélyezteti a jogállamiságot, hanem sokkal inkább a politikusok részéről látok veszélyt, de ugyanakkor a misszió belelépett abba a csapdába, hogy nem foglalkozott ezzel a problémával, jelesül azzal, hogy a politikai establishment magas szintjein korrupció és bűnös, bűnözők vannak, Például a koszovói, koszovói közbeszerzési eljárás nagyon sok visszásságot vet fel. Második észrevételem a kontextusra vonatkozik, amelyben élünk. És itt öt azt az öt nem elismerő tagállamot szeretn, ügyét szeretném felhozni. Szerbia évek óta, de főleg 2008 óta keményen lobbizik, hogy ne ismerjék el Koszovót, illetve a semlegesség státusa is idehat. Minnyien tudjuk, hogy az EULEX az Aktiszári terv eredményeképpen jött létre, és a célja az, hogy a jogállamiságot megteremtse. Ugyanakkor nagyon szerencsétlen, hogy az EU úgy döntött, hogy egy olyan helyre küldi el az jogállamiság misszióját, ahol ebben nincsen konszenzus. És ilyen módon ez kontraproduktív Koszovó számára. Vagy elismernek egy államot, vagy nem. A kettő állapot között nincsen helyzet, tehát a semlegességi megbízatás ilyen módon aláaknázza a jogállamiság kérdését Koszovóban. Különös tekintettel igaz az észak Koszovóra, illetve a szerb struktúrák, párhuzamos struktúrák elismerése vagy megtűrése, nem csak Észak-Koszovóban, hanem az egész országban. Az elmúlt időben arról hallottunk, hogy ezek a szerb párhuzamos struktúrák az egészségügyben és az oktatásügyben hasznosak. Hát egy ilyen üzenetet Európai Intézménytől hallani nagyon aggasztó volt ez. A semlegesség Sáról mondottak kapcsán van még egy észrevételem, ez pedig a joghatóság, illetve az igazságszolgáltatás működésének kérdése. A post ICO korszakot kezdjük meg, és ezért világosá kell tenni, hogy az EULEX bírái és ügyészei milyen jog alapján működnek. Kiküszöbölendő így, hogy a misszió döntéseit az alkotmánybíróságnál kérdőjelezik meg. Picit provokatívan fogalmazok. Hogyha mondjuk egy terheltet az EULEX bírák elé állítanak, akkor ezt nagyon könnyen meg lehet kérdőjelezni ezt a döntést az alkotmánybíróság előtt, hogyha nem világos, hogy az EULEX milyen jogalapon működik vonatkozik ez a misszió végrehajtói által elkövetett emberi jogi sérel, sértések, sérelmek kapcsán. Arról hallottunk, hogy a féze ott már működik, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy olyan esetről sem hallottunk a nyilvánosságban, amikor az EULEX emberei sértették volna a jogot, pedig volt ilyen. Észak-Koszovó a harmadik kérdés, melyről beszélni szeretnék, 11 ezer négyzetkilométer Koszovó területen, és 12 a területének Észak-Koszovó, amely az ember és <clears throat> árucsempészet paradicsoma. 50 ezer ember él itt csak, és 99 után 14 évvel sem nem tudott senki 1200 négyzetkilométeren rendet teremteni. Ez egy kis terület, különösen figyelembe véve, hogy a nemzetközi közösség az elmúlt évben csak 1,7 milliárd eurót költött Latin Amerikában a biztonsági kérdésekre. Hát akkor magyarázzák meg nekem, hogy hogy nem lehet egy 1500 négyzetkilométeres területen Koszobóban megteremteni a jogállamiságot. Én ezt nem értem. Mind a mai napig nem értem, hogy miért nem képes erre a nemzetközi közösség. A jogállamiságot kell megteremteni Észak-Koszovóban, és Demanyak urat hallgatva, aki arról beszélt, hogy a misszi azt várja el, hogy Észak-Koszovóban is teljesen operacionális legyen, de ugyanakkor nagyon aggasztó, hogy az északi lakosok engedélyére van szüksége a missziónak arra, hogy Észak-Koszovóban tevékenykedjen befejezendő. Koszovói állampolgárként teljes egészében elismerem, hogy Koszovónak segítségre van szükségem sok különböző területen. De nem olyan misszióra van szükségünk, ahol az EU-ban nem áll fenn a konszenzus. Tehát jó támogatásra van szükségünk, de megfelelő támogatásra van szükségünk. Milyen hiszek abban, hogy Koszovó maga kiépítheti az intézményi rendszerét, persze megfelelő támogatással. Más országok a régióban ezt megteszik, és a szélesebb régióban, régióban is többen ezt megtették, tehát talán ebben kellene támogatni Koszovót. Köszönöm. Miss Morina and... Morina asszony, és aztán a CMPD igazgatója kap még röviden szót. Morina asszony után. Köszönöm szépen, rövidre foghatom a felszólalásomat, hiszen a mi feladatunk az volt, hogy a stratégiai áttekintést megtervezzük, és örömmel számolhatok be arról, hogy az ajánlások, amelyeket a politika és biztonsági bizottság elé tártunk, ezeket elfogadták. Egyetérthetek abban is, amit az előttem szóló mondott, hogy a koszovói hatóságokat abba a helyzetbe kell hozni, hogy a saját sorsokat ennen magukat igazgassák, és a stratégiai áttekintésnek is ez a célja. Egyébként a Politika és Biztonsági Bizottság bízott meg bennünket e folyamat végrehajtásával, nagyon óvatosan végeztük ezt a folyamatot, figyelembe véve minden szereplő véleményét is figyelembe véve azokat a jelentős változásokat, amelyek megtörténtek Koszodóban, például 2014. júliusára gondolok, vagy Szerbia EU ö, tagjelöltségi státusát, vagy a Belgrád-Pristinai párbeszédet és az idei szerb választások eredményeit is. És persze figyelembe vettük a EULEX és a KFOR mozgásszabadságát korlátozó tényezőket. Az áttekintés megmutatta, hogy a rendszer dinamikus, Koszovóban napi szinten változik, és négy év elteltével azt kell, hogy mondjam, hogy a missziónak el kellett fogadni ezt a megváltozott helyet, helyzetet, és ugyanakkor látni kell az előrelépést is, amelyekről az előttem szólók beszéltek, a vám, normák tekintetében a helyzet jelentősen javult, a rendőrség egyre profibban működik, és az EULAX küldötteinek nem kell mindenhol ott lenniük az országban, de ugyanakkor vannak hibák és hiányosságok. Az EU folytatja a politikai folyamatot, de ugyanakkor stabil helyzetre van szüksége az országban azért, hogy maximalizálja a siker eredményét, és ezt csak úgy lehet elérni, hogy az EULEX és a KFOR szorosan együttműködik. Koszovó egy közös projekt, az EU és a NATO közösen vannak jelen, és folyamatos kapcsolatban vagyunk a NATO döntéshozóival, és voltunk, amikor a stratégiai áttekintést készítettük, és az egész folyamat alatt mindig gondoltunk a NATO szempontjaira is. A Koszovó-szerbiai párbeszéd, a strukturált párbeszéd, illetve a vízum párbeszéd, az kereskedelmi megállapodások mind figyelembevételre kerültek a stratégiai áttekintés megfogalmazása során, és természetesen az EU megfelel a előtt álló kihívásoknak azért, hogy jobban tudja támogatni ezt a folyamatot. A stratégiai áttekintés célja az volt, hogy a változásokat felvázolja. Az ajánlások, amelyeket az áttekintés megfogalmazott, a politika és biztonsági tanács elfogadta februárban, és ez az operacionális terv létrehozásához vezethetett, melyben egyébként múlt héten állapodtak meg a felek. A feladat most az, hogy a meglátásokat, az észrevételeket valósággá váljuk és váltsuk, és a koszovói hatóságok pedig az EULEX-ben jelenlevő szakértelmet felhasználva egy olyan helyzetet hozzanak létre, amikor valóban át tudják venni a felelősséget, a saját kezükbe tudják venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most megkezdjük a vitát. Először is. Lunacek asszony jelentéstevőnk kapja meg a szót, aki valószínűleg egyből a következtetéseket is levonja felszólalása végén. Hát nem akarom a következtetéseket egyből levonni, hanem sokkal inkább egy-két kérdést szeretnék feltenni. De először is, hogy emlékeztessem önöket, azokat különösen, akik azután jöttek meg, miután um, elkezdtük a munkát, hogy itt hátul egy kiállítást láthatnak, ez egy fénykép kiállítás, melyent az EULEX által kiírt fénykép versenygyőztesei láthatják. Arra kértük a koszovói állampolgárokat, hogy küldjék be azokat a fényképeket, amelyek a figyelünk a jogra, um, um, fényképezzük a jog eredményeit címmel írtunk ki. Egyébként a győztes itt van, nagyon örülök, hogy itt van. És azt gondolom, hogy ez az eu nek egy kitűnő kezdeményezése volt, melynek célja az volt, hogy bevonjuk a koszobói állampolgárokat, és megosszuk velük, megosszák velünk tapasztalataikat arról, hogy hogyan látják a jog érvényesülését országokban. Köszönöm szépen a felszólalóknak mindezt, amit elmondtak. A koszobói jelentés jelentéstevőjeként, aki hár, az elmúlt három-négy évben szorosan nyomon követte mindezt, ami Koszovóban történt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az EU-lexet Koszovóban eleinte nagyon elismerték. Nem az UNMIK követőjeként látták, de hát végül is az UNMIK nem volt nagyon elismert a végén, és az EULEX egy új fázist indított el a jogállamiság érvényesítésében, a szervezett bűnözők és a korrupcióban érintettek bíróság elé állításában. De a Marina asszony mondta, ez az elismertség csökkent az elmúlt években. Az én fő kérdésem tehát Háber, Demanyak és Hún urakhoz az, hogy elvégezték a stratégiai áttekintést és azt mondják, hogy a rendőrségi és a vámmunkát csökkentik, és sokkal inkább a végrehajtó és az igazságügyi rendszerre koncentrálnak, de ugyanakkor kérdezem, hogy hogyan szeretnék az eu e et működtetni, illetve hogyan szeretnék látni Koszovót az elkövetkező években, illetve az eu e et Mi tehát a céljuk? Ez az első kérdésem. A második kérdésről már volt szó a, ez pedig a koszovói alkotmányjal és a felügyelt függetlenség végével függ össze. Hol áll a koszovói kormány ezen a területen, hiszen nagyon fontos az EULEX számára, hogy erős álláspontot képviseljen a koszovói alkotmányos keretek között, már csak azért is, amiről Marina asszony beszélt. Aztán volt egy kérdés, amelyet nem említettek. Ez pedig a gender mainstreaming ügye. Létezik az EULEX-ben egy gender tanácsadó, minden EU misszióban van egyébként egy ilyen a nemek esélyegyelőségét biztosító tanácsadó, de kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy a gender mainstreaming területe mit mit értek el az EULEX-en belül magában, tehát hogy milyen a férfi-női munkavállalók aránya, de a szakpolitikai területek befolyásolásában. Aztán említették az embercsempészetet. Ez probléma Koszovóban is és tudom, hogy kiképezték az rendőrséget erre a területre, de hát az EULEX rendőri egységeket jelentősen csökkenték, csökkentették most. És kérdezem, hogy hogyan működnek együtt a koszovói rendőrséggel az embercsempészet területén? Van-e még elég ember, aki a képzéseket végrehajtsa, vagy pedig itt problémát, problémához vezete, hogy ennyire csökkentették az EU rendőri erőinek jelenlétét? Van itt még egy kérdés. Limai urat említették, az egyik híres, hírhett eset ez Koszovóban, és nagy várakozás ö, irányult annak irányába, hogy Limájt elismerik, elítélik, de se a szervezet bűnözési vádban, sem a háborús bűnök kapcsán emelt vádban úgy tűnik, hogy nem fogják elítélni, és nagyon sok koszovár kiábrándult. Nem akarunk persze a bírák függetlenségébe beavatkozni, de kérdezem, hogy mit tesznek önök ezekkel a várakozásokkal? Tudom, beszélt arról, hogy hány eh, jogerős ítélet született, hány ügyben született ilyen ítélet, de bizony néha a koszovói emberek eh, ezt nem látják, hanem inkább a sikerületlen vádemeléseket látják. Kérdezem tehát, hogy mit tesznek az ilyen nagy várakozásokkal, hogyan válaszolnak rájuk, és mit kezdenek azzal a tényel, hogy bizony kiábrándítóak néha ezek az ügyek. Hazámból, Ausztriából tudom, hogy a korrupciós ügyek felgöngyölítése nagyon időigényes, nagyon hosszadalmas. Ezzel tisztában vagyok, de úgy gondolom, hogy a koszobói állampolgárok várakozására valamilyen módon tekintettel kell lenni. Aztán még egy észrevétel a semlegességi státus kapcsán. Úgy gondolom, hogy az EULEX nagyon fontos misszió, és örülök annak, hogy mind a 27 tagállam támogatja. De kérdezem, hogy mit teszünk azzal az esettel, hogy a tulajdon ügyekben az ügyészek és a bírák maguk döntenek arról, hogy mely jogi rendszert alkalmazzák. A volt jugoszlávot, az unmikot vagy a koszovói jogrendet alkalmazzák. Azt hiszem, ez azzal magyarázható, hogy nem kristályosodott ki az EU-n belül egy politikai akarom, akarat a, a tekintetben, hogy a koszovói törvényeket kell alkalmazni, hiszen ez egy állam. Tudom, hogy az EULEX-nek státus semlegesnek kell lennie, de ezért nehezen tudnak erre válaszolni, de mégiscsak kérdezem, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban. Aztán a tanúvédelem kapcsán. Létezik egy tanúvédelmi törvény Koszovóban, de ezt még nem alkalmazzák, de a probléma egy részét az jelenti, hogy a tagállamok, nem csak az EU tagállamok, hanem más államok, amelyek az EULEX-ben részt vesznek, nem igazán hajlandók arra, hogy segítsenek a tanúk országból való kihozatalában, eltüntetésében a bűnözők szem elől. Látnak ebbe valamilyen lehetőséget, és mit gondolnak, hogy a tagállamok együttműködnek önökkel annyira, mennyire szeretnék, amennyire erre szükség volna. Azt is tudom, hogy az ügyészek és bírák Koszovóba kirendelésében is a tagállamok nem megnyugtatóan viselkednek. Úgy gondolom, hogy itt is fontos lépéseket kellene tenni. Egy utolsó kérdés, hiszen Demanyak úr is itt van. Tudjuk, hogy az ön mandátuma lejár, de kérdezem, hogy tudható már, hogy ki lesz a misszió vezetője ön után. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is van egy-két kérdésem. Mindig azt halljuk, hogy az EULEX mandátuma megváltozik. Említette ön ezt, de én most provokatívabban kérdezek. A mandátum azért változik meg, mert megváltozott a koszovói helyzet, vagy pedig azért változik meg, mert az EULEX áttekintése azt a eredményre vezetett, hogy nem felel meg az EULEX a saját célkitűzéseinek Koszovóban. Ami pedig Észak-Koszovót illeti. Kérem, beszéljenek arról, hogy mit lehet javítani Észak-Koszovóban és a két határátkelőn, Brúnyaki és a Garinyi határátkelőn a vám és a rend, határrendészeti ellenőrzéseket mikor lehet eh, átadni a koszovói hatóságoknak, mi a legkorábbi reális időpont. Ami pedig a magas politikai, a politikai osztály korrupcióját illeti, Ulrike beszélt már erről, de úgy tűnik nekem, hogy a múltban az EULEX tényleg nagyon bátor volt, nagy lépéseket tett, és utána, minthogyha megriadt volna attól, amit tett és valahogy kicsúszott volna a kezéből a kezdeményezés. Morina asszony nagyon diplomatikus volt, amikor azt mondta, hogy az EULEX nem túlontúl népszerű Koszovóban. Hát amikor Koszovóban jártunk, és a civil szervezetekkel találkoztunk, akkor mindig azt mondtak, hogy mi próbáljuk megvédeni az EULEX-et, mert nagyon súlyos bírálatok érik. Hallottuk Demarnyak úr magyarázatát. ezzel kapcsolatban. Aztán Dick Marty jelentések kapcsán, a Dick a Marty jelentés kapcsán, kapcsán létrejött nyoma, nyomozásra is rákérdezek. Ugyanakkor nagyon hálás vagyok, hogy a hölgy előadásáért, mert hogy ő a koszovói szerepvállalást jobban segít látni. Köszönöm Kukán úr, és Poszált képviselőnek adom meg a szót, kérem, hogy két perc, percre korlátozza magát. Elnök úr, nem értek egyet azzal, hogy a vita közepén hoz vezet be ilyen szabályokat. Első észrevetelmet Morina asszonynak irányoz, irányítom. Minden mondatával egyetértek, és gratulálok a bátorságához. Azt szeretném kérni, hogy a következő meghallgatáskor a civil társadalom és az önkormányzatok képviselőit is hívjuk meg. Néhány precíz kérdésem van. Egyik Háber úrhoz. Háber úr, mit mond a Káfortól hozzánk jutott bírálatokra, szerint Észak-Koszovóban nemzetközi súlyos bűnözőket találnak meg, de az EULEX nem képes arra, hogy megfelelő időn belül letartóztassa őket, és ilyen módon is ismét eh, elmenekülhetnek. 8-10 órás bevetési devetési időre eh, volna szükség. Aztán Budamanyak úrat kérdezem, hogyha panaszok merülnek fel, és sok a panasz Koszovóban, hogy most jogos vagy nem, az más kérdés, tehát ha felmerül a panasz, akkor az eu belül milyen panasz eh, tételi lehetőség van, illetve milyen panasz tételi lehetőség van az eu en kívül, tehát az EU-nál hol lehet panasz tenni az eu tevékenységéről. A harmadik kérdésem Gentilini úrhoz intézem ezt. Miután a Tahiri asszony által a szerb választások után Szerbiával megkötötték a, válasz, a megállapodást, alig történt valami. Kérdezem önöket, mit tesznek annak érdekében, hogy a megállapodás eredményei érvényesüljenek, és a kereskedelmi megállapodással hányadán állunk. Utolsó észrevételem, nekünk a parlament részéről nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy az ideig el nem a jó államok is elismerjék Koszobat, hiszen ez a koszovói demokratikus intézmények munkáját megkönnyíti, valamint az EULEX munkáját is megkönnyíti, illetve az elismerés hiánya megnehezíti azt. Pangyéru úr, parancsoljon. Grazie, Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egyértelmű, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy Koszovó előre lépjen, és a regionális integráció bekövetkezzen, és így módon is közel legyen Koszovó az Európai Unióhoz, és biztosítsa a jövőjét. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a stratégiai felülvizsgálat keretében másra is kell gondolnunk, mivel ez a stratégia önmagában nem eléggé meggyőző arra van szükség, hogy a koszovói fellépésünkön végig gondoljuk újra a dolgokat, a tervezést, a misszióink felad betöltését, mennyire tudjuk teljesíteni. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy mely okok vezettek oda, hogy az elért eredmények távol maradnak a célkitűzésünktől. És mindez meg kell, hogy határozza a jövőbeli céljainkat is. Úgy gondolom, hogy vannak strukturális hiányosságok. Ezek szolgálhatnak magyarázatként részben, ezeket felül kellene vizsgálni, a bevetési szabályokat is meg kellene közelebbről vizsgálni, a szerződéseket is át kellene tekinteni, és meg kellene vizsgálni azt is, hogy a belső felelősségi körök, az elszámoltathatóság hogyan érvényes többek között a brüsszeli hatóságoknál. Nyilvánvalóan politikai szerepvállalása is szükség van, és ennek keretében nagy óvatossággal, körültekintéssel kell, fel, kell fellépni, és nagy szakértelemmel számos ízben felmerült az is, hogy az igazság szolgáltatása is koncentrálnunk kell erőteljesebben, de ugyanakkor a politikától ezt nem lehet távol tartani. Nyilvánvaló, hogy a kettő szempontnak úgy kell érvényesülni, hogy a politika és az igazság szolgáltatás külön-külön egymástól függetlenül működik. Ez az összefüggés a kettő között. A nagykövetek, a miniszterelnökök és az egyéb személyiségek döntenek egy sor tekintetben, és ezt világosan meg kell fogalmazni, hogy hogyan történhet teljes függetlenségben az ügyészi feltépéshez képest aztán a vám kérdések nyilvánvalóan fontosak, de mindenképpen az igazság ügyre kell koncentrálnunk. Nyilvánvaló az is, hogy az függetlenséget biztosítani kell. Aztán vannak egyéb kérdések, amelyekről érdekelne a véleményük. A politikai harcok Koszovóban azt igénylik, hogy itt is egyensúly érvényesüljön, azaz az figyelembe kell venni, hogy milyen érdemi előrelépések vannak, és szankcionálni kell azokat a fellépéseket, amelyek káros eredményekhez vezettek. A korrupció kérdésre is koncentrálni kell, de itt is az egyensúlyra való törekvés nélkülözhetetlen. A háborús bűnöknek a feltárása nélkülözhetetlen, és mindezt világosan kell látni ahhoz képest, hogy mi is történik a politika, illetve az egyéb területeken a végrehajtási funkciókat is meg kell vizsgálni. Nyilvánvaló, itt a tekintetben vannak olyan területek, amelyek kevésbé kockázatosak, de ugyanakkor polémiákat is kiváltanak, de mindenképpen a végrehajtási fellépésre ö, is oda kell messzemenően figyelnünk. Ne feledkezzünk meg arról sem meg, hogy hogyan történik a különböző forrásoknak az alokálása, a stratégiák elle tekintés, és nem elég a felülvizsgálat. Köszönöm, Pancéri úr, és most pedig Bájler úr kap szót. Najboljši szlovenski jezik v tej rozpravi. Köszönöm szépen, szlovénul fogok felszólalni. Elismerem, hogy a Koszovó ügyében nem vagyok teljesen szakértője helyzetnek, de ugyanakkor néhány észrevételt szeretnék tenni. Jaz bi rad to világos az, hogy sokkal könnyebb bírálni az EULEX-et, mint dicsérni azt. Ezzel együtt az a véleményem, hogy az EULEX nagyon jelentős munkát végzett, mégpedig nagyon kényes környezetben, nehéz régióról van szó, kemény kívásokkal szembesülünk ott, a jogállamiság érvényesülése akadályokba ütközés, ütközik, és hát azt is el kell ismerni, hogy a jogállamiságnak nincs nagy hagyománya ebben a régióban. Az EULEX ilyen körülmények között mégis sikeresen tudott fellépni. Egyet tudok érteni Marina asszonynak a megfogalmazásaival. Koszovó a támogatásunkkal egyre felelősebben kell, hogy tudjon fellépni és mindezt úgy, hogy a állampolgári javát szolgálja. Ebből adódik a kérdés. Képesek vagyunk-e arra, hogy az emberi erőforrásokat segítsük? Tehát a saját hatáskörünkön belül képesek vagyunk-e erre? Lesz-e olyan kellő emberi erőforrás a Koszovónak, amely lehetővé teszi a jogállamiság teljes érvényesülését. Ne feledkezzük meg arról sem, hogy Koszovónak a jövője nagy mértékben függ attól, és ez már egy másik kérdés, hogy milyen kapcsolatot fog ápolni Szerbiával. Úgy vélem, hogy a szerbei választások eredménye bátorító, biztató, és ez lehetővé teheti azt, hogy jobb kapcsolatok alakuljanak ki Szerbia és Koszovó között. Az is igaz, hogy Szerbiának is felelősséget kell válni, vállalnia az újabb és újabb fellépéseért, de mégis meg kell mindent tennünk azért, hogy az európai hatóságok közeledjenek az európai Unióhoz. Elnök úr, végezetül csak azt szeretném még mondani, hogy részemről nem értek egyet azzal, hogy mindközben csak öten vagyunk a teremben, korlátozott legyen a hozzászólása időnk. Um, I would like now to give the Köszönöm, akkor most Jó, elnézést, na, akkor Tanok úr, Tanok úr először. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Szeretnék egy konkrét esetet elmondani, amit egy választóm mondott el nekem, mint választási megfigyelő volt jelen éjszakon. Egy bányászati cég a KTA engedélyével illetve egy másik, egy szerb északi és egy albán déli területen működő vállalat. Északon 3000 dolgozója van ennek a bányászati cégnek, és az északi ága ennek az egy cégnek gazdasági szankciókat kapott Pristinából, bankhitel megvonásokat, áfa büntetést, és egy 11 éven át jól működő megállapodás most felbomlott. Az EULEX pedig nem akarta magát belekeverni ebbe az ügybe, nem akart nyomást gyakorolni a koszovói kormányra, hogy a gazdasági szankciókat egységesen alkalmazza. Úgyhogy három és fél ezer ember elvesztette hirtelen a munkáját, és a cég jogi státuszának tisztázatlansága miatt, ami továbbra is tisztázatlan, nem egységesen járt el a kormány hatóság. Meg tudja erősíteni ezt a híresztelést, hogy a 11 éve működött státuszkó most megint csak sérül? A szerbiai választásokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni még, az új elnök ugye eléggé nacionalista hardliner. Ez nehezebbé teszi majd az EULEX működését Koszovóban, a szerb hatóságokkal való együttműködését, vagy pedig folytatható lesz a pragmatikus megközelítés, amiről ön is beszámolt. Köszönjük, Tenak úr! Utoljára, de nem utolsó sorban Pákászony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy majd én is megszólalhatok itt. Az eulex kapcsolatban szeretném elmondani, hogy hosszú, hatékony talan unmik misszió után az eulex nagyon nagy teher nehezedett, és nyilván nem is tudott megfelelni minden elvárásnak. Ha az ember egy nehéz helyzetet vesz át, akkor hálátlan a feladat, mert ha megold tíz dolgot, megmarad még akkor is száz. De ezzel együtt az EULEX fel tudna lépni kicsit szigorúbban? Jó, mindig lehet azt mondani, hogy a meglévő eszközöket kell használni, de én örülnék annak, hogyha az EULEX a KFOR-ral szorosabban együttműködne a jogállamiság érvényesítése érdekében, főleg északon. És nagyon bosszant, hogy a párbeszéd Szerbia és Koszovó között, amely épp tavaly kezdődött csak, mert ugye Szerbia is tagjelölt akart lenni. Eredményei, ennek a pár beszédnek az eredményei, a megállapodások leszögezett célja közül egy sem kezdett el megvalósulni. Az EULEX-nek nem kéne jobban ráhatni a felekre, hogy ha már megalapodtak, akkor hajtsák végre, amit megígértek? Ami Koszovó északi részét illeti és nem csak az én véleményem ez, hanem sokaké, akik jobban tudják, hogy mi ott a helyzet. Gyakorlatilag ez Európában egy fekete lyukként működik, Észak-Koszovó a bűnöző szervezetek szülőhelye, melegágya. Ugye a szerb erők mögött megbújva, de hivatalosan Koszovóhoz tartozó területen egy senki földje van, ezt az EULEX-nek fel kéne számolnia. Én egy másik bizottság elnöke vagyok, és ezért foglalkoztat engem, hogy miért nem lehetséges az, hogy koszovói sportolók koszovói színekben részt vegyenek a londoni olimpián. Ez szemtelenség az új generációval szemben. Ha Koszovót elismertük, Koszovó nem követett el semmilyen nemzetközi jogsértést, amióta függetlennek nyilvánította magát. A legtöbb EU ország elismerte, de szinte mind el fogja most már ismerni. És akkor ez az ifjú generációval szembeni szemtelenség a részünkről, hogyha nem engedjük őket a londoni olimpiára. Az EULEX-nek is lenne ebben feladata, önöknek személy szerint ez nem olyan dolog, amit a, a, meg kell várni, kijutunk az alagút végén. Ezt bármikor lehetővé kell és lehet tenni. Hogy aztán Koszovó majd tényleg teljesen, teljes körülön tudja majd önmagát kormányozni, az egy más kérdés. De a Bosznia-Hercegovinában elkövetett hibákat ne kövessük el újra. Mert minél tovább központosított a külső hatalom, annál nagyobb a zavaros víz, és kérem önöket, hogy éppen ezért Koszovóban okosabban lépjenek föl, mint Bosznia-Hercegovinában tette az EU. Önöknek megvan a szakmai képesítése, ismerik a pristinai helyzetet, nem akarjuk önöket kioktatni, segíteni akarunk, de ugyanakkor az biztos, hogy az önsegítésre kell átvezetni a koszovóiakat, és nem lehet fölöttük gyakorolni sokáig a hatalmat. Köszönjük szépen Pakasszonynak a fontos megjegyzéseket. Most pedig megadom a szót vendégeinknek, hogy válaszoljanak a bizottság tagjai kérdésére. Először Gentilini úrnak, az igazgatónak. Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem is, mielőtt válaszolnák a, nék a kérdésekre. Ez a vita nagyon érdemi kérdéseket vet föl, és rámutat arra, hogy mennyire bonyolult is a feladat. Bárki is próbálja megoldani az ottani dilemmákat. Nyilván mindig mindenkinek a fellépései lehet javítani. De az EULEX esetében szerintem tény, hogy voltak esetek, konkrét esetek, amelyek bárnyékolták az EULEX működését, de ez a nagyon komplex feszültés komoly munka, ami az EULEX-ben folyik, ez mégis akkor is összességében nagyon pozitív. Az, hogy eredményesek voltunk, azt nagyon sok dolog bizonyítja. Ez a jelenlegi felmérés is már erre mutat rá, hogy jó volt a kiindulásunk, a koncepcióink jók voltak, is sok voltak, és amit Pakasszony most mond, nyitott kapukat döntött, mert pont ezt akarjuk, át akarjuk adni a helyi lakosság, a helyi kormány kezébe a dolgok vitelék. A koncepció ez, ez volt mindig is, és most is ez. Ami a párbeszédet illeti, már elmondtam, de remélem megértették, hogy nincs alternatívája a párbeszédnek. Vannak megállapodások, ezekre is kitérek mindjárt, de még fontosabb maga a módszer, amely nagyon bevált. Nagyon sok tanulsága volt az alkalmazott módszereknek. Ahogy mondtam, a párbeszédnek nagyon sok formája lehet. Egy biztos, hogy a módszer jelen van, működik, alkalmazzák, és mindenki egyetért vele. Hogy a megállapodásokkal mi van? Hát tény, hogy a megállapodásokat azért kötik, hogy végrehajtsák őket senki sem elégedett a megállapodás végrehajtásával, de elkezdődött a végrehajtás, és azon vagyunk, hogy nyomást gyakoroljunk a felekre, hogy teljesítsék vállalásaikat. A megállapodások némelyikét már teljesítették, mások részleges eredményt szolgáltak, szolgáltattak, tehát például a vámügyben pedig nagyon jó volt a megvalósítás. Az emberek mozgásszabadsága, az áruk mozgásának szabadsága, a cégbejegyzés, a civil nyilvántartások ügye működik. De ahhoz, hogy ezek teljesüljenek, mindig két kettőn múlik, kettőn áll a vásár, mi csak az egyik vagyunk a kettőből, mi nyomulunk, tanácsot adunk, segítünk, nyomást gyakorlunk, de a, a folyamatok lassúak, mert nagyon bonyolult a helyzet. Mi zászlós hajóként visszük előre a dolgokat, de hát nem rajtunk múlik mindennek a sebessége. Köszönjük, Gentilini úr, most Haber úr következik. Köszönöm. Ne felejtsük, hogy az EULEX egy jogérvényesülését szolgáló misszió. Nem feladatunk a konfliktuskezelés, konfliktus megoldás. Nekünk az a feladatunk, hogy helyreállítsuk, vagy megteremtsük Koszovóban a jogérvényesülését civil eszközökkel, és olyan végrehajtási, bár korlátozott végrehajtási kompetenciákkal, amelyek átszállnak majd a koszovói hatóságokra. Nyilván Koszovóban az elégedetlenség és a Koszovóval kapcsolatos elégedetlenség az EULEX sikere ellenére van meg. Túlzottak voltak ugyanis az elvárások. Nyolc éven át az UNMIK idejében nem történt semmi, illetve hát Koszovó maga sem volt még autonóm. Az EU-tól remélték a csodát, de az EU maga megosztott volt az elismerés tekintetében, és a missziót akkor még a tanács folytatta, a tanács viszont nem volt egységes, tehát egy ide-oda dülöngélés jellemezte a folyamatot. Ennek az volt a következménye, és ezt meg is állapítottuk, hogy a misszió nagyon sok gyakorlati feladattal szembesült, ezen belül a tagállamok is, és a tagállamoknak kellett megváltoztatni az attitűdjüket. Ami az igazság érvényesülését illeti és a konkrét eseteket, nagyon nagyok voltak a reménységek a folyamat elején, és tény, hogy nem haladtunk úgy előre, ahogy szerettünk volna. A háborús bűnök, szervezett bűnözés elleni fellépés elindult, eredményeket hozott. De ahogy önök is elmondták, ez máshol is nagyon hosszú ideig tart az ilyesminek a felgöngyölítése, feldolgozása. Nem csoda, hogy mi sem tudunk gyorsabb eredményeket produkálni. Én visszafogottan optimista vagyok, nem akarok túlzott reményeket kelteni, mert az ilyen esetek kivizsgálása két-három év alaphelyzetben, és akkor kezdődhet el egyáltalán csak az eljárás, a tárgyalás. Tehát nyilván nem várható, hogy a misszió első évében már konkrét megfogható eredmények születnek, de érlelődnek ezek az eredmények, és hamarosan látjuk majd őket. Aztán persze vannak visszaélések az igazságügyön belül is, például a központi bankban feltárt korrupciós ügy, aztán az is nagy gond, hogy Limáj, a Limáj ügy kapcsán meghaltak tanúk, nem sikerült őket megvédeni, illetve hát autóbalesetben és öngyilkosságban ezek a negatív történések azonban nem feledhetetek el velünk, hogy a sikertörténetek dominálnak. Tehát az, hogy a mi országainkban is valakit esetleg szabadlábra bocsátanak és újra bűncselekményt követel, ez még nem jellemzi az egész igazságszolgáltatás minőségét. A státusz semlegességről nem nagyon tudok mit mondani. A tagállamok határozták meg, hogy ez hogy legyen. Ami a tanúvédelmet illeti általában, megfelelő személyállományra lenne ehhez szükség. Nincsenek ilyenek embereink, vagy nagyon ritkák. Nagyon kevés ilyen szakembert kapunk, folyamatosan kérjük a bizottságtól az ilyen szakemberek küldését, és az egész dolog logisztikai támogatását, de megint csak a tagállamok vonakodnak. Ha ő megkérdezi a saját választóit, hogy szívesen befogadnának-e egy koszovói embert azért, mert őt meg akarják gyilkolni, akkor nem tudom, mit mondaná az a választója. Az északi helyzettel kapcsolatban. Azok a tagállamok is, amelyek nem ismerik el Koszovót, azok sem vitatják, hogy Észak-Koszovó Koszovóhoz tartozik. Koszovó egészével kapcsolatosak a fenntartásaik. De Észak-Koszovóban tényleg az a helyzet, hogy a lakosságban nagyon sok az erőszakos indítatás, és ha ezt helyben kezelni akarják, akkor még, még negatívabb hatásokat érnek el. Múlt ősszel például tévében lehetett látni, hogy az 1-es és a 31-es kapunál a NATO és a misszió ö, saját standot állított föl. Ennek eredménye az lett, hogy Észak-Koszovóból is és Szerbiából is egyszerűen lezárták az utakat, hogy ezen a kapun ne akarjon senki átmenni. És csak a frusztráció nőtt. Tehát a párbeszédtől kell, hogy reméljük az eredményeket, még akkor is, hogyha a párbeszéd lassan halad, és ahogy Gentilini úr is elmondta, sok gond van vele. Tehát a visszafogott optimizmusom egyében azt mondanám, hogy jó úton vagyunk, de nem tudjuk garantálni az eredményeket. Dick Márti vizsgálatát illetően, aki ugye az Európa Tanácson belül kivizsgáló bizottságot alapított, az ő bizottságuk együttműködik a koszovói bíróságokkal, és már is sok sikert könyvelhet el a csoport, más országok bíróságainak támogatásával vizsgálják a helyzetet, és azt reméljük, hogy formálisan is megindul a vizsgálat. Koszovói ló szerint két év van arra, hogy a vizsgálatot elvégezzék és lezárják, és két év múlva fogjuk látni annak az eredményét, és akkor lehet bírósághoz fordulni majd, ha kellő bizonyítékot gyűjtött a feltáró csoport a jogsértésekre. Még Észak-Koszovóról. Nyilván próbálkozunk a follow Ha valakit letartóztatnak, másnapra már barikádok jelennek meg az utcákon, és vissza lehet oda menni, de csak életáldozatok árán és ha elkaptunk valakit, és nincs konkrét vád, no, ha tudjuk, hogy, hogy az illető ö, minősített bűnöző, de ha a konkrét esetben ö, nem találunk tanút, már pedig nagyon nehéz tanúkat találni, akkor, akkor nem tudjuk bizonyítani a teljesen megalapozott gyanúkat egyébként. És Viszilinovics esetében, ahogy önök is tudják, ez volt a helyzet. Ott, ott a szerbek segítettek nekünk őt lefogni szerb területen, ez egy kis eredmény a sok eredménytelenségben, talán ezt nevezhetjük tényleg a fénynek az alagút végén. Talán válaszoltam a kérdések többségére. Volt még egy amelyet tisztáznék, hogy a misszióvezetői poszton milyen változások voltak. Volt egy kis zavar a kiválasztási eljárásban. A Head of Mission-nek le kell köszönnie, de nem tudjuk, hogy mikor. Jelenleg ennyit mondhatok csak. A kiválasztási eljárás mindig nagyon kényes és bizalmas dolog, tehát erről semmi többet nem mondhatok. Köszönjük, Háb úr. Most az Eulex misszió vezetőjének, Buda Manak úrnak adom meg a szót. A legtöbb kérdésre előttem szóló kollégáim már válaszoltak, én akkor egy-két még kimaradt dologra próbálok koncentrálni. Megpróbálom önöknek megmutatni, hogy milyen környezetben dolgozunk. 2010. október 15-én vettem át megbízó levelemet, akkor a misszió konkrét válság területen működött, és azóta is így van ez. Tehát folyamatosan válság területen működünk. Éppen lemondott az elnök, akkor jött a választás, amely eh, tudjuk, hogy mennyi bajjal járt, az áprilisig tartott, akkor nyáron voltak az összetűzések Észak-Koszovóban, és szeptemberben egy még ennél is feszültebb helyzet adódott, amikor ugye lezárták az északi átjárókat, helikopterekkel kellett a területet monitorozni, az egyes kaput lerombolták a nyári válság során, aztán szerbiai választások jöttek, ami miatt fokozott biztonsági intézkedésekre volt szükség, és kicsit vissza kellett tekernünk a tempóból, és amikor vége lett másfél hete a szerbiai választásoknak, akkor pedig Azonnal elkezdtük éjszakon is újra a munkát, továbbra is persze nagyon nehéz körülmények között megpróbáljuk Verisinovics helyeit megtalálni, bejárni, akit ugye ö, Szerbiában fogtak el. Aztán az Eba folyótól délre az egyik hálózat interetnikai ö, bűnözők csoportja, konkrétan észak-koszovai albán bűnözők csoportja okozott gondokat. Tehát olyan körülmények között dolgozunk, hogy válságról válságra ugrunk, és az, hogy egyesek nem tartják be a jogszabályokat, az enyhe szépítése a helyzetnek. A mandátumunkról és a stratégiai felülvizsgálat kapcsán. A mandátumban nincsen változás, missziónk feladata mindig is az volt, és most is az, hogy közösen kell föllépnünk a tagállamoknak, az koszovói hatóságokkal, a joint actionről megfogalmazott kritériumok jegyében. Nekem ugye ez a dokumentum, az az alapító dokumentum az egyik mankóm, működésem egyik pillére, hogy mit várnak a missziótól, egységes közös fellépést, másfelől pedig kapom a PSZ-n keresztül, keresztül a tagállamoktól, hogy konkrétan mit csináljak. Én nyilván az általános mandátum jegyében és a tagállami utasításoknak megfelelően kell lépnem. Nincs túl nagy mozgás szabadságom. A PSC bizottság mondja meg konkrétan, hogy mi a feladatunk. Én ennek megfelelően próbálom szervezni, átszervezni a misszió struktúráit, folyamatosan belülről és kívülről is változó körülmények között. És ha az igazságszolgáltatási fellépésről van szó, akkor itt külön ki kell emelni a közös fellépés ügyét, mert itt a legjobb európai bevált gyakorlatok alapján a legjobb bírák és ügyészek végzik a screeninget. Én, mint misszióvezető, nagyon tartózkodnék attól, hogy ezektől az alapelvektől eltérjek, hiszen ezek európai normák, és senki nem várhatja tőlem, hogy én ezektől eltérjek, még ha esetleg hatékonyabb is lenne a konkrét esetekben. Köszönjük szépen, most megadom a szót Morina asszonynak. Elnézést. A panasztétel lehetőség kérdeztem rá. Tehát, hogy lehet-e az EU-lexen keresztül a civil lakosoknak bármilyen panaszt tenniük az EU fellépésével szemben? Ezt szerettem volna megtudni erre a kérdésemre. Nem kaptam választ. Nekünk van egy saját mechanizmusunk erre, egy független mechanizmusunk, amely nem is az EULEX-en belül működik, hanem az EULEX mellett működik. Kapunk panaszokat, sajnos nincsenek nálam a statisztikák, de havi szinten kapok jelentést arról, hogy hol ö, születtek panaszok. Ezeknek egy részét nem lehet befogadni, mert nem minket érint, meg jogi értelemben nem befoghatóak, másokkal pedig foglalkozunk, mégpedig érdemben. Rendszeresen felülvizsgáljuk saját működésünket, van egy éves önvizsgálat, és foglalkozunk azzal, hogy a panaszokkal kapcsolatban hogy jártunk el, mit változtattunk, mit értünk el. Remélem, akkor ez most világossá vált. Most pedig megadom a szót Marina asszonynak. Az volt a kérdésem, hogy készek vagyunk-e arra, hogy átvegyük a missziót. Én a helyi ö, szint bevonásának elkötelezett híve vagyok, tehát szerintem nem az a kérdés, hogy képesek-e már, hanem az, hogy mindenképpen már 2008 februárjában át kellett volna venniük az ön igazgatást, önkormányzást. Koszovó független országként el van ismerve, tehát csak támogathatjuk és nem kormányozhatjuk. A nemzetközi palettán 23 év nagyon nehéz idő után elfog, sokan elismerték most Koszovót, de ez, ez nem a teljes kép. Van Koszovóban potenciál, de ez még nem mozgósodott kellőképpen a jelen kihívásaira, és jelenleg nekünk csak az lehet a feladatunk, hogy segítjük a jelenlegi politikai körülmények között a helyieket. Például nagyon nagy segítség lenne szerintem, hogyha a választási eljárás tévútra fut, vakvágányra fut, akkor, akkor az EU jó lenne, hogyha nem csak rázná a mutató ujját, hogy nem volt demokratikus és szabad a választás, valóban nem volt az, hanem támogatást nyújtanánk. A 12 év alatt eh, mindig ugyanaz volt a helyzet. Tehát új alternatívákat kéne fölvázolni. A folyamatokat pozitív irányba kéne befolyásolni, de ennek nincsen kellő struktúrális háttere az európai intézmények részére. Thank you very much, Madam Morina. Köszönöm szépen, Morina asszony. Walter Hunnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Egy személyes észrevétellel szeretném kezdeni az EULEX népszerűségével kapcsolatban. Ez talán az EULEX feladataival, meghatalmazásával is, felhatalmazásával függ össze. A felügyelt függetlenség nem a népszerű, de a, azt hiszem, hogy a türelmetlenség ezért az Eulexre rakódik rám. A misszió maga nem annyira népszerű, de hát szükség van rám hiszen feltették már a kérdést, a jelentéstől asszony feltette a kérdést, hogy hol szeretnénk lenni két év múlva. Hallhattuk, hogy nagyon világos határértékeket határoztunk meg, úgynevezett benchmarkokat határoztunk meg, és a céljainkat is világosan megfogaljuk, fogalmazunk. Hogy idézzem a misszió végcélját, egy működő, több etnikumot bevonó rendészeti igazságszolgáltatási rendszer, amely egy megbízható jogi keretben működik, és minden releváns szereplőt bevon, és a nemzetközi standardokat és normákat figyelembe veszi, és a társadalom igényeire ad választ nemzetközi helyettesítés vagy intervenció nélkül. Nagyon becsvágyó az a cél, ennek elérésére időre van szükség, és azt hiszem, hogy <clears throat> nem is annyira időben, hanem benchmarkokban kell meghatározni a célt. Ehhez meg időre van szükség, hogy a benchmarkokat, a küszöbértékeket elérjük. A stratégiai áttekintést bírálat értem, talán azért, mert nem eléggé azt mondják a bírálók, hogy a stratégiai áttekintés nem volt elég kritikus hangvételű. Nem értek ezzel egyet, hiszen az áttekintés célja az, hogy a források realokációját, újra elrendezését lehetővé tegye. Hát az emberi erőforrásokat a misszión belül például jelentősen realokáltuk, és most már nem annyira a helyszínen eh, jelennek meg az EULEX munkatársai, hanem sokkal inkább magasabb igazgatási szinten, és sokkal jobban koncentrálunk az igazságszolgáltatási rendszer működésére. Itt állnak a legnagyobb feladatok előttünk. Ezen felül pedig az, azt a kérdést is feltesszük, hogy lehetséges-e erőinket éjszakra realokálni, átcsoportosítani. Hiszen itt nagyobb vizibilitást, láthatóságot kell teremtenünk számunkra, Ugyanakkor a felszabaduló erőforrásokkal <clears throat> megtakarításokat is elértünk, 25%-os megtakarítást értünk el, a tagállamoknak ez volt a kérése. Nem kérése, nem óhaja volt, hanem ez világosan elért, előírta számunkra, hogy csökkentsük költségvetésünket 25%-kal. Mindennek az alapját a stratégiai áttekintés adja, a strategic review, amelyekből most cselekedetek jönnek létre. Köszönöm szépen. Hun úr, meg szeretném köszönni, hogy itt voltak a vendégeink. Azt hiszem, hogy nagyon <clears throat> sok mindent tanultunk önöktől, betekintést adtak, fontos betekintést adtak az ügybe, és remélem találkozunk ismét a parlament falai között. Köszönöm. Let's go straight to the next point, but before going to the next... Térjünk rá a következő kérdésre, de azelőtt a közös kül- és biztonságpolitikaról készülő jelentésről jövő csütörtök 12-ig lehet benyújtni a módosítókat. Július másodikán olvas, lesz második vizsgálata, és utána 30 en szavazunk az AFED-ben, szintén Strasbourgban. Tehát ez a közös küldés a KKBP jelentés, Brok jelentésről. Kedves kollégák, lépjünk tovább. The next point on our agenda this morning is the briefing by Pancieri úr, Pancieri úr um, jelentése tájékoztatója a külügyi bizottság, a költségvetési bizottság és a Magreb országokkal tartott, fenntartott kapcsolatokat felelős küldöttség Tunéziába tett közös látogatásáról. Pancieri úr egy levelet küldött nekünk erről a közös utazásról, minden szakbizottsági tag megkapta ezt. A közös delegációnak három célja volt felügyelje a politikai átalakulást, az új politikai rendszer átalakulását, utána a tunéziai kormányt támogassa, és az Európai Unió um, együttműködéséről biztosítsa a résztvevőket az alapok hozzáférésében. Mustafa Ben Yassaffal a tunéziai um, nemzetgyűlés házelnökével találkozunk a későbbiekben, június 20 során, aki tájékoztat bennünket, de most Pánciéri képviselője szó parancsoljon. Grazie, Presidente, molto brevemente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az Európai Uniós delegációnak nagyon nagy támogatásról biztosított minket, köszönet a misszió megvalósulásáért, és a szervezőnek is külön köszönetet mondanék. Jelen volt a külügyi bizottság, a költségvetési bizottság és a Magreb országokkal feltartott kapcsolatokért felelős küldöttség valami sok tagja ebben a Tunéziában tett látogatásban. Mint ahogy áttekinthetik a programunkat. Alkalmunk volt arról, arra, hogy megvizsgáljuk az európai forrásokból finanszírozott projektekkel találkoztunk a tunizi köztársaság elnökkel, találkoztunk a külügy és a pénzügy miniszterrel, csak úgy, mint a foglalkoztatási miniszterrel, a nemzetközi együttműködésért felelős miniszterrel, találkoztunk ezen felül még vállalkozókkal, szakszervezeti képviselőkkel, a civil szervezetek képviselővel és a legfőbb politikai pártok képviselőit is megkerestük. Úgy véljük, hogy hasznos lehet, hogy a Költségvetési Bizottsághoz forduljunk, és igényeljük azokat a számokat tőlük, amelyek a Tunéziának nyújtott támogatást fogalmazzák meg. Ezen felül az alkotmányzó nemzetgyűlés tagjaival is találkoztunk, hogy említse meg ezt is. Közben megezem hát urat, illetve egyik kollégáját, mindketten tagjai az alkotmányozó, alkotmányozó nemzetgyűlésnek, üdvözlöm őket, amennyiben itt vannak a teremben. Minden esetre szeretném rögzíteni, hogy nagyon hasznos parlamenti kapcsolatokat tudtunk a látogatásunk során kialakítani. Nagyon fontos a támogatása ezen alkotmányozó nemzetgyűlésnek, politikai szempontból is, és igazgatási szempontból is biztosítunk ezen felül most már az Európai Parlamentben néhány látogatási napot megfigyelők számára. Most pedig áttérnék néhány politikai észrevételre a találkozásaink során észleltük a demokrácia megerősítését az arab országokban, és ez egy nagyon jelentős kihívás az európai térség számára is. Ez nyilvánult meg a alkotmányozó nemzetgyűlés tevékenységében is. Ugyanakkor ezen országok támogatása szorulnak, jelentős támogatása azért, hogy a politikai pluralitás és az intézmény, intézmény fejlesztés biztosított legyen. Egyfajta optimizmusról is számot tudok adni. Ezt Tunéziában észleljük, és ez eltér attól, amit a más mediterrán országban észleltünk. Ugyanakkor meg kell felni annak a hatalmas kihívásnak, amelyel szembesül az ország, többek között gazdasági szempontból. Hatalmasak a lakosság elvárásai a e tekintetben. Azt is tudjuk, hogy a tunéziai demokrácia annál erősebb lesz, minél inkább a növekedés, a foglalkoztatás biztosított lesz. Főként ezt várják el a fiatal generációk Tunéziában. Ugyanakkor aggodalomról is számot kell, hogy adjak találkoztunk az EIB, az EIB, az Európai Beruházási Banknak a főközgatójával, és aggodalomra adott okot az, hogy mit láthatunk majd 2012-ben kialakulni, többek között a kifizetések területén. A gazdasági válságnak sajnos káros hatása lesz a kifizetésekre. Ugyanakkor az Európai Unió, csak úgy, mint az Európai Parlament, köteles véleményünk szerint helytállni és meg kell mindent tenni azért, hogy az EIB-nek a újra tőkésítés, a feltőkésítése, pontosabban a feltőkésítése megtörténjen, nem lehetett területen visszavonulást fújni. Kötelezettségvállalásra van szükség ezen kívül a korrupció elleni fellépésben, és bármely műcselekménynek a visszavetését is támogatni kell. Hatalmasak a kockázatok, ezek alá áshatják a tunézi társadalomnak a biztonságot. Ott vannak a szalafisták is, és messze menően oda kell figyelnünk arra, hogy milyen fejlemények és megnyilvánulások alakulnak ki a tevékenységük révén, többek között az alkotmányozó nemzetgyűlésben. Tisztelt elnök úr, mint ahogy ön jelezte, valóban hatalmas lehetőség volt számunkra az, illetve lesz a számunkra a június 4-én, majd az elnökkel találkozunk. Köszönöm szépen. Mr. Pancieri. Köszönöm szépen Pancieri úr a jelentését. Senki nem kéri a szót a tagok részéről. Ilyen módon üdvözlöm a tunéziai delegáció képviselőit itt a szakbizottságban, és Heitenbergen Hcem úrnak szeretne megadni a szót, aki a Kongresskular Republik frakciójának a vezetője és hogyha kéri, akkor megoszthatja velünk nézeteit. Parancsoljon öné a szó. Who is taking the floor from the Tunisian delegation? Tehát a tunéziai delegációból kikéri a szót. Üdvözöljük. Ali Detakata. Ah, okay. Please. Je tiens à vous remercier pour ton discours. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, tisztelt elnök úr, köszönetet mondanék mindazon szavakért, amelyeket megfogalmazott. Mi is történt Tunéziában? A teljes átláthatóság körül, közepette zajlottak le a választások. Mindenki elismerte azt, hogy ez így történt. Aztán felmerül jelenleg a biztonságnak a kérdése. Egyes médium e tekintetben kritikusan lép fel a szalfiság tekintetében mit is láttunk, az, hogy a tárgyalások folynak, és Tunézia arra törekszik, hogy ne kelljen erőszakot alkalmazni az extremista erőkkel szemben, legalábbis itt tartunk most. Nem szabad, hogy visszalépjünk, és nem szabad ugyanazokat a gyakorlatokat folytatni, mint amelyeket űzött a korábbi rezsim. Jelenleg nincs veszély, ismétlem, és ezek a szlafista erők kisebbségben vannak, ami pedig a gazdaságot illeti. Azért jöttünk el, hogy kérjük a támogatásokat, ösztönözzék a befektetőket és beruházókat Tunéziában, tehát karokkal fogadjuk őket. A fiatalok a maguk részéről pedig távozni szeretnének külföldre, bármely kockázatot felvállalva, és mi ennek véget szeretnénk vetni. Nem szeretnénk, ha kis ö, lélekvesztőkben veszítenék életüket, amikor a tengeren átszelnek. Az Európai Uniót szeretnénk emlékeztetni a felelősségre, és szeretnénk, hogy az uniós állampolgárok eljönnének Tunéziába, és akár turistaként látnák azt, hogy mi történik el, ez is hozzájárulna a gazdasági továbblépéshez. Ami pedig az átmenetet illeti, és a különböző pénzügyi visszaéléseket, létrejött Tunéziában egy demokratikus átmeneti minisztérium ez a minisztérium azt a feladatot kapta, hogy megoldjon egy sor problémát. Többek között ö, kezelje az kollaboráns üzletembereknek a kérdését, akik a korábbi rezsimnek a kiszolgálói voltak. Arra törekszünk, hogy visszaszerezzük azon vagyonelemeket, vagyontárgyakat, amelyek a volt diktátornak a családja tulajdonát képezték. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm az üdvözlő szavakat, a jó híreket. Örülök annak, hogy úgy látja, hogy Tunézia stabil, és a szélsőséges erők korlátozott szerepet játszanak, de nem veszélyeztetik a demokratikus átalakulást. Nem tudom, hogy Pancieri úr szeretne még záró észrevételeket tenni a dosszié kapcsán. Igen, csak azt szeretném elmondani, hogy nyilvánvaló, hogy Tunéziát mint egy laboratóriumot, mint egy kísérleti terephelyét képviseli az arab tavasz országainak az a kérdés, hogy hogyan lehet a teljes körű demokráciát megvalósítani úgy, hogy a ö, demokrácia tökéletes legyen, teljes körül legyen, és ne történjen az tunéziai állampolgároknak a rovására semmilyen esemény, amely nem kívánatos. Ott vannak a különböző elvárások, többek között a gazdasági elvárások és kihívások. Tudjuk, hogy az Európai Unió válsággal szembesül, de mégis a támogatására szükség lenne. A tunéziai gazdaságnak egyik fő eleme a turizmus. Ezt is serkedeni kellene. Nagyon sokat várunk az alkotmazó alkotmányozó nemzetgyűléstől, és a fellépésünk serén a demokrácia valamennyi elve érvényesülni kell, hogy érvényesüljön, a sajtószabadságot biztosítani kell, és így tovább. Remélem, hogy ezek a célkitűzések majd megvalósulnak, és a világ is támogat minket ebben azért, hogy Tunézia valóban a mediterrán növezetek a referencia országa legyen. Köszönöm, Pancieri képviselő, és a szakbizottságunk nevében meg szeretném köszönni a tunéziai delegációnak, hogy eljött, és minden jót kívánok nekik a demokráciába vezető úton. Ezzel ezt a napi rendi pontot leszeretném zárni, és tovább is lépünk. One, which is the establishing a financial instrument for the promotion of democracy and a demokrácia és az emberi jogok támogatását szolgáló pénzügyi eszköz létrehozása. A demokrácia és emberi jogok világszintű előmozdításából való szolgáló eszköz, azon hat eszköz egyik, amelyekért a mi bizottságunk felel, Lambsdorff úr, a Lambsdorff képviselő a jelentéstevő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. In English though, so that everybody can understand without translation. Um, let me first... Angolul folytatom. Meg szeretném köszönni először a bizottságnak a kitűnő munkát, amelyet a rendelettervezet kapcsán végeztek a hatástanulmány meggyőző módon emeli ki az instrumentum, az eszköz előnyeit és hátrányait, és a rendelethez csatolt magyarázatok azt mutatják, hogy jó irányba mutat a rendelet. A DROA albizottságban és más alkalmakkor is konzultációt és párbeszédet folytattunk szakértőkkel, a civil társadalom képviselőivel és másokkal, és ezen eszmecserék eredményéhez igazítottuk a jelentéstervezetet. Ennek az eszköznek a fő célkitűzése az, hogy a harmadik államok hatóságainak szándékától teljesen függetlenül működik, és egy földrajzilag automatikus eszközé válik, Éppen ezért tehát azokra a kérdésekre koncentrálhatunk, amelyekre a más eszközök nem terjednek ki. Az Európai Unió a halálbüntetés, a kínzás, a nők elleni erőszak, a gyermekjogok és más területen fel kell, hogy szólamoljon. Politikai párbeszédében az orsz harmadik államokkal ezeket az értékeket támogatni kell, más eszközökkel is az, ez az eszköz az EIDHR nek az a célja, hogy az emberi jogok ügye ne szenvedjen csorbát a többi eszköz mentén, többi eszköz alkalmazása során. A hatályról a kettes szik szól, de ez nem egy taxatív lista, hiszen az EIDHR alatti segítségnyújtás más lehetőségeit is kihangsúlyozza. Ez a eszköz. Ahhoz, hogy ezt a komplementaritást megteremtsük, magas szintű koordinációra van szükség. A koordinációról markánsan fogalmaz ez a jelentéstervezet. Fontos, hogy a többi eszközzel öm, egyeztessük a munkánkat, a tekintetben, hogy a parlament a programozás tekintetében erősen hang, hallassa hangját, akár a horizontális eszközökben is. Ezért az EIDHR alatti anyagok delegált, delegált jogaktusokban való elfogadására teszek javaslatot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket a programokat finanszírozni lehessen, és hogyha erre szükség van, akkor ak- akkor lehet ezt itt alkalmazni, amikor más eszközök, instrumentumok nem működhetnek, de úgy gondoljuk, hogy választott intézményként ki kell állnunk az emberi jogok érté- érvényesüléséért, és nem csak a választói választási megfigyelői missziókban, hanem a teljes ciklusban kiterjedő vizsgálatokat eh, kell bizonyos országokban lefolytatni, és ezt is az EIDHR alatt lehet finanszírozni. A finanszírozást kiemeltük a horizontális dokumentumból, az EIDHR speciális eh, rászorultsági kritérium eljárás alapján működik, eh, éppen ezért a fent említett rendelet hatája alá tartozik. Az operatív részről szólnak bizonyos módosító intézmények. Nos, az EIDHR revíziója lehetővé teszi a jobb működését, de a szöveg meglehetősen technikai természetű és jogászi nyelven van megfogalmazva, de ennek ellenére a bizottságot támogatni akarjuk abban, hogy reaktívabb és gyorsabban válaszoló képes legyen az új kihívásokra, gyorsabban tudjon választ adni, és itt ne kelljen mindig közbeszerzési eljárt kiírni, ezt a módosítást a parlament támogatni tudja. Van egy olyan kérdés, amelyről a civil társadalom szereplői folyton kritikát gyakoroltak, és sok olyan szervezet, amely az EIDHR eh, haszonélvezője, és gyakran problémásnak tartja a folyamatok pro komplex módozatait. Vannak nagyon profi NGO-k, amelyek mondjuk akár egy 600 ezeres eh, a költségvetésből fel tudnak szívni valamennyit, de a kis NGO-k, a kis civil szervezetek számára nem rendelkeznek azzal az administratív kapacitással, amelyel lehívhatóak ezek a nagyobb összegek. Éppen ezért javaslom, hogy kisebb <clears throat> támogatási összegeket is írjunk ki egyszerűsített eljárásokkal, illetve az e- eljárásokat tegyük átláthatóvá és nem csak az ország alapú támogatási rendszer, hanem a brüsszeli felügyeletű rendszer is működhessék. Javaslatot teszek arra is, hogy jöjjön létre egy intézményközi munkacsoport, amely az administratív eljárások egyszerűsítését vizsgálja meg. Nem lehet ezt, ezen munkacsoportot ezen szöveg hatája alatt felállítani, de párhuzamosan a jogalkotói folyamattal szükség volna arra, hogy ezt az eszközt a kis helyi civil szervezetek számára is hozzáférhetővé tegyük. Van még egy kérdés a szövegben, ez pedig a legnehezebb feltételek mellett élő projektek közvetlen támogatása 2 millió eurós értékhatárt fogalmaz meg a tervezet, ezt túl magasnak tartom. De hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy 18 hónapnál nem lehet hosszabb ez a futamidő, akkor azt gondoljuk, hogy az eszköz teljes volumenét figyelembe véve a 2 millió túl sok. Egy gyors mechanizmusra van szükségünk azért, hogy az átalakulás folyamatában lévő országok között minél többnek gyors és hatékony támogatást tudjunk adni, mint az arab tavasz országainak például. Utolsó észrevételem az EIDH-ről. A Európai Demokrácia Támogatási Intézet jövendőbeli munkájának való összehasonlításáról, összeegyeztetéséről. Nos, lehet, hogy olyan területeket is finanszíroznak majd az EIDH-ből, ahol párhuzamoságok jönnek létre, ezért tehát meg kell nézni, hogy az EID, tehát az Európai Demokrácia Támogatási Intézetnek mi lesz a feladata, mi lesz a mandátuma, és egyébként a szakbizottságban én vagyok az EID-nek is a jelentéstevő, és ezért azon leszek, hogy a párhuzamosságokat a mandátumban elkerüljük az emberi jogok és a demokrácia semmilyen módon nem mondanak ellent egymásnak, de mégiscsak tehát a két intézmény, a két eszköz összeegyeztetése nem problematikus, de a szinergiákat meg kell találni, az EID inkább a politikai kérdésekkel fog foglalkozni, az EID3 meg a társadalommal, a civil társadalom támogatását irányozza majd elő, de az elkövetkező hónapokban vizsgáljuk majd meg, hogyan lehet a legjobban a kettőt összeegyeztetni. Köszönöm szépen, és várom a módosítóikat. Köszönöm Lambsdorff úr ezt a jelenti, ezt a beszámolót. És először is Kukán képviselőnek adom meg a szót. Parancsoljon! Thank you very much. I take the floor on behalf of Madame Mac Köszönöm Makové asszony nevében, aki a néppárt árnyék jelentéstevője, de nem tud itt lenni. Szólalok meg. Üdvözöljük a bizottság új javaslatát, amely hatékonyabb, és az EU demokrácia és emberi jogok melletti elkötelezettségét jeleníti meg, úgyhogy támogatja a harmadik államok civil társadalmát. Ez az eszköz nagy segítséget jelent, és a harmadik államok kormányának egyetértése nélküli támogatást tesz lehetővé, ez különbözteti meg a többi külügyi pénzügyi eszköztől. Támogatjuk a költségvetés, az EU választói megfigyelési missziók nak adokált um, költségvetés és az EIDHR költségvetésének kiegyensúlyozása között. Támogatni kell az emberi jogokért harcoló azon embereket, akiket veszélyeztetnek a kormányaik, munkájukban, vagy akár személyükben. Éppen ezért egy olyan támogatást kell számukra biztosítani, amely nem veszélyezteti jólétüket, egészségüket, sértetlenségüket. A jelentéstevő a pénzügyi referenciában szerepelő 1 milliárd 575 millió euró összeget kitörölte, javaslatában, de én azt gondolom, hogy legalább a minimum összeget eh, fel kellene tüntetnünk a jogszabálytervezetben, amelyet, eh, amelyel ezt a jogeszközt támogatjuk. A részletes módosítóinkkal pedig a következő napokban jelentkezünk. Köszönöm Kukán úr, és most pedig eh, úr a SMD nevében. Köszönöm szépen Alexandernek és Gomes asszonynak is az együttműködést Alexanderrel nagyszerűen lehet együttműködni a parlamentben. Nagyon támogatom sok minden kijelentését, amelyet a bemutatásában tett, és meg vagyunk győződve róla, hogy nagy parlamenti támogatást élvez majd ez a javaslat, köszönhetően Alexandernek is. Úgy gondolom, hogy a civil társadalomi szervezetekkel, az demokráciát építő szervezetekkel való párbeszédet kell hangsúlyoznunk jobban a szövegben, már a tervezés időszakában. időszakában. Velük kell konzultálni a prioritásokról és arról, hogy hogyan lehet őket a legjobban bevonni a programokba. Azt hiszem egyébként erről nincs vissza, a külügyi szolgálatban dolgozó kollégák is így látják ezt, és biztosítani kell azt is, hogy a programokról való információt teljesen hozzáférhetővé tegyék az Európai Parlament képviselőinek. Tisztában vagyunk az érzékenységekkel, de amikor a jogszöveget, a jogi szöveget elfogadjuk, látnunk kell ezt a szöveget, Évek óta a vita homlok terében van, hogy hozzáférhetünk-e korlátlanul az információkhoz, és azt hiszem, hogy Alexander is egyetért velem abban, hogy ez az a kérdés, ahol a delegált aktusok tekintetében helyesen kell eljárnunk. Emlékszünk ezekre az éjszakába nyúló vitákra, ülésekre, ahol a parlament programokon gyakorolt befolyásáról volt szó. Egy eh, úri úri becsületszavukat már adták a felek, de azt hiszem, hogy most saját kezünkbe kell venni a jogaink érvényesítését. Most jött el ennek a pillanat. Azt hiszem, hogy Alexander is egyetérte velem. Tehát nagyon óvatosan kell megfogalmazni a szöveget azért, hogy a megállapodás betűje és szelleme is alkalmazásra kerüljön. Egyetértek Alexanderral abban is, hogy szükség van a rugalmasságra. A jó szándék az Európai Külügyi Szolgálat részéről nem hiányzik. De a valóság az, hogy akik az EIDHR programban részt vettek az elmúlt években, láthatták ezt a problémát, hogy az EU tisztségviselői talán nem eléggé szívesen vállalnak kockázatot. Ne felejtsük, hogy így gyakran veszélyes, kockázatos tevékenységekről van szó, de hogyha a pénzalapok odaítélésében konzervatívak vagyunk, akkor a legnagyobb veszélynek kitett eh, demokraták, a demokráciáért harcoló aktivistákon nem tudunk segíteni. Arra kell tehát a jogszabályjal is bátorítanunk az Európai Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy legyenek kockázatvállalóbbak. Tehát a lehető legrugalmasabbá kell megfogalmazni ezt a szöveget, azért, hogy biztosítsuk, hogy megtörténhessen mindez. Sok esetben, amikor gyakran láthatatlanságba menekülnek az aktivisták, mondjuk csak az internet nyilvánosság előtt jelennek meg, akkor ők továbbra is támogatásra érdemesek, csak nehezebb megtalálni őket. Legyünk ebben, fogalmazunk e tekintetben világosan. Amit pedig az EID-vel való párhuzamosságokról mondott Alexander, azzal is egyetértek. Alexander ennek a jelentésnek is a jelentéstevője. Mi Egyetértünk azzal, hogy az eidh t nem szabad arra használni, hogy marginalizáljuk az emberi jogokra irányult költéseket, kifizetéseket, például a nagy földrajzi vagy emberi jogi programokat. Most az endowment, a felvirágoztatás, az európai demokráciát, demokráciát támogató alap, az EID, és ezeket a célokat szolgálja, de nagyon fontos, hogy ne jön ilyenek létre párhuzamosságok. Kaiser asszony jelentése szólt a választói missziókról, választási missziókról, és ezek a missziók, ezek csodálatosak, de a, vála- a választás előtti és választás utáni időszakra jobban kellene koncentrálnunk. Legyünk itt őszinték, legyünk önkritikusak ezen a területen, nem vagyunk elég jók. Fogalmazzuk tehát az EIDH jelentést úgy, hogy jobban kiterjeszthessük a ciklusra is a megfigyelő tevékenységünket. Egyetértek egyébként Kukán és Lambsdorff kollégákkal is a tekintetben, hogy az arányokat is jól meg kell osztani. Persze jó eredménnyel járnak a választói megfigyelői missziók, de azt gondolom, hogy nem szabad erre elfelejteni pocsékolnunk az e- erőforrásainkat. Két észrevétel, elnök úr, a delegációkról. Az EIDH viszonylag kisebb pénz forrásokkal rendelkezik, tehát tulajdonképpen ő volt a, a hamupipőke a európai alapok között, Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy jó helyzetbe hozzuk. Azt az üzenetet kell megfogalmazni a külügyi szolgálat irányában, hogy minden delegációnak kapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy párbeszédet kezdjen a kedvezményezettekkel, és így hozzájáruljon a kapacitás építéshez a demokrácia útján járó országokban. Nagyon fontos persze az átláthatóság is, hogy ezt a visszatérő szót idézem. Valóban, hogyha tényleg partnerei akarunk lenni a harmadik országokban működő emberi jogi szervezeteknek, akkor megfelelő, strukturált, rendszeres uh, konzultációba kell őket bevonni, és stratégiai anyagok kidolgozásába hallatniuk kell hang, hangjukat. És persze a dokumentumokhoz való hozzáférés nem csak a nép a európai parlamenti képviselők számára, hanem a civil társadalom képviselői számára is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy ebben mi a szakbizottság részéről minnyáján egyetértünk, de mégiscsak fontos, hogy jó irányba tereljük a dolgokat. Mr. Howitt. Köszönjük szépen, Howitt úr, mivel nincsen több jelentkezés, ezért megkérem a külügyi szolgálat képviselőjét, hogy zárja le a vitát a bizottság részéről. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, az ADEFCO eszközzel foglalkozó részlektől jöttem. Kettő általános észrevételt szeretnék megfogalmazni, mindenek előtt gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, és mindazon személyeknek, akik részt vettek az jelentés elkészítésében. Figyelembe véve, hogy milyen eszmecsereket folytatunk a tagállamokat. Én azt gondolom, hogy akár már első olvasatban meg tudnánk állapodni az érdemi részt illetően. Most nem beszélek az egyéb kérdésekről, az intézményi kérdésekről, struktúrális kérdésekről, de nagyon jó irányt vesz ez a dokumentum, és úgy gondolom, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos érdemi kérdésekben nagyon gyorsan meg tudunk állapodni. Ez lett volna az első észrevételem. A második észrevételem pedig a következő, ahogy Lamzolt is mondotta, az Európai Bizottság a horizontális rendeletnek az ajánlásait itten megtaláljuk ismételten ebben a szövegben. Két, úgy vélem, hogy legyünk nagyon óvatosak a tekintetben, hogy mi fogalmaztatik meg a két szövegben, mihez átemelünk egyikből másikat a másikban, de úgy gondolom, hogy van itt olyan dolog, amelynek talán nem ebben a dokumentumban lenne a helye. Ami pedig a költségvetési kérdéseket illeti, és amelyek nyilvánvalóan megjelennek valamennyi módosítóban, és amelyeket nagyon nagy odafigyeléssel ö, olvastunk. Nos, ezek a kérdések olyanok, amelyekre nem, tér, amelyekre nem térnek ki mindegyikre, de ö, azért a kiegészítés kiegészítő jellegre hagy térnék most ki. Semmi gond nincs a tekintetben, hogy az információinkat kicseréljek. De vannak olyan eszközök, amelyek restriktív jellegűek, ezt pedig tartsuk meg, mert varmely nyilvánosságra hozatala bizonyos információknak veszélyeket jelenthet a személyek számára. Úgyhogy a megfogalmazásra, a szó szerinti megfogalmazáson még dolgozunk, nyilvánvalóan ez nyitott a parlamenti képviselők számára, de mixed base alapján, tehát ö, azt mondanám, mondanám, hogy valamennyi 700 képviselő nem vesse ne vegyen részt ebben az eszmecserében, mert az partalanná tette, tenni a dolgokat, hanem tegyünk arra módot, vagy talán arra módot, hogy a bizalmas jellegű rész az bizalmasan kezeltessék is. A tagállamok tekintetében is így járunk el, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt érvényesítenünk kell. Ami a kiegészítő jelleget illeti, a komplementaritást, egyet tudunk vele érteni, de ugyanakkor ne legyen másodlagos a fellépés. Azt hiszem, hogy vannak olyan témák, amelyeket még be kellene venni a civil társadalomnak a támogatása, tehát a landdomainen túl itt vannak egyéb szent szempontok. Na most a landdomainen nagyon fontos kezdeményezés, a támogatás adomány, tehát egy rendkívül fontos dolog, de ugyanakkor nagyon lényeges az is, hogy a stabilitás is megmondjak. Az adományra mindig is azt mondok, hogy ez korlátozott lesz az 1 ra le, és feltételekhez lesz kötve. Attól függően, hogy milyen szavakat használunk majd a lentományzál kapcsolatosan, más és más jelleggel fogunk tudni felépni, tehát nem addicionalitás jön itt szemben, csak úgy, tehát ne tekintetben a megfogalmazása nagyon éberen figyeljünk oda. Ami pedig a rugalmassággal kapcsolatos kapcsolatos észrevételeket illeti, nincs olyan köztisztviselő, aki ne támogatná ezt az erőfeszítést. Minden ö, egyes ilyen kezdeményezés valóan tárgykarokkal fogadtatik. És az egyes egyszerűsítésre törekszünk a pénzügyi, vagy a költségvetési rendelet új megfogalmazásában, oly módon, hogy a gondolkodás megkönnyüljön e tekintetben. Azt hiszem, hogy szükségesek lenne egyéb megoldásokban is gondolkodni, de ugyanakkor vizsgáljuk meg a már megfogalmazott javaslatokat. Hagyj tegyek vissza most az új modalitásoknak a kérdésére, nagyon izgalmasak ezek. A bizottságnak a javaslatában a legfőbb innováció az, a legnagyobb újdonság az, hogy a for proposals-nek a fogalmán felül kerekedjünk azon országokban, ahol ennek semmi értelme. A módosítás, amelyet javasoltak, ez megszüntetni mindezt. Na most értem a költségekkel kapcsol, kapcsolatos észrevételeket, de vigyázzat, itt van olyan tétel, amely 50 millió eurót tesz ki. Egy újabb facilitásnak, eszköznek a létre hozzátalál, további költségekkel járna. Példával tudok szolgálni. Képesek voltunk Líbiában felépni a válsághelyzetben is. Ehhez ez, mit is csináltunk? Orvosi, pszichológiai és társadalmi beilleszkedési eszközöket működtettünk, ezek azoknak a hölgyeknek, nőknek kedveznek, akik különböző fizikai erőszaknak lettek kitéve. Ennek 5 millió eurós van költsége volt. 100 millió euró van, 10 nőt tudunk kell látni. Na most a Belarusziával kapcsolatosan is mindent meg kell tennünk azért, hogy a civil szervezeteket támogassunk, és a emberi jogokat érvényesítsük Fehér Oroszországban úgy vélem, hogy ennek a költsége 1 millió, 500 ezer eurót jelent költségben, a helyi támogatás, a politikai pártoknak a kialakítása, a nőknek a jelöltsége Líbiában egy milliós költséggel járna együtt. Tehát 100 millió eurós támogatás, ez rendkívül fontos lenne, de ez 10 Human Rights Defendersnek a kihozatalát tenni lehetővé Kínából, nem százét ugyanis, az, az jóval nagyobb eszközre vagy forrása lenne szükség. Úgyhogy vigyázat, nézzük meg, hogy mit tetszünk, a jelenlegi egyszer eszközeket hogyan fejleszünk tovább, és ezért tettük meg azt a kérelmüket, amelyet 1 millió 2 millió euróban fogalmaztunk, de vigyázat azért önmagában még nem hoz hatalmas változást ami pedig a small grantsot illeti. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy izgalmas ez a javaslat, de mégis a core fundingra kellene átsorolni 10 millió eurónyit. Na most ez egy, egy nagyon radikális változtatást jelentene. Mi fellépéseket támogatunk, nem szervezeteket. Ez egy alapvető változtatás a finanszírozás tekintetében. Lesz néhány gondunk e tekintetben, a megközelítés tekintetében, illetve a kritériumok szempontjából is milyen alapon fogjuk megtakadni a a finanszírozást, amennyiben egy civil szervezetet kívánnánk támogatni. Ha valamennyi civil szervezetet befogadnánk, akkor hogyan tudunk eljárni? Akkor 10 milliós eurós csomagokra lenne szükség. Aztán mindez nagy kapukat nyit az egyéni döntésekre, és ez azért aggasztó lehet. Aztán meg kellene sokszorozni az eszközöket, illetve az emberi erőforrásokat, és ez is egy hatalmas kérdést vett fel, vagy kérdés sorozatot vett fel, igen, szándéból. Aztán a mikroprojektekkel kapcsolatosan az eszközön belül. Ez egy kulcsfontosságú eszköz, ezt meg kell, hogy maradjon. Eddig úgy gondolkodtunk, hogy kettő részre bontottuk a pénzügyi támogatást. A mikroprojektekre koncentráltunk, azon cégekre, illetve szervezetekre, amelyeket ilyenekkel foglalkoznak, és megkülönböztettük ezeket, ezektől a nagy projektekre amelyek rendkívül költségesek. Ezt a logikát most megváltoztatni, azt igényelni, hogy rengeteg emberi fellépést vegyünk igénybe, emberi forrás igényes lesz ez. Aztán végezetül szeretnék még két dologra kitérni. Az arab tavaszal kapcsolatosan azt hiszem nem igaz az, hogy nem tettünk semmit. Rendkívüli módon gyorsan tudtunk reagálni. Számos az arab tavasz által érintett országban nagyon aktívak voltak azok a szervezetek, amelyeket támogatunk. Tunéziában öt nappal a Benali bukása után jelen voltunk, tehát rendkívül gyorsan, még gyorsabban, mint hogy az a szabítási instrumentum fel tudott volna lépni, és 15 napba telt mindössze az, hogy elmondjuk azt, hogy miről is van szó, mit is tettünk, hogyan is léptünk fel. Nem tettünk nekünk eleget természetesen, mert hogy nem rendelkezünk korlátlan eszközökkel, de mégis nagyon gyorsan fel tudunk lépni. Azt is szeretném jelezni, hogy nagyon fontos, hogy az egyensúlyokat is biztosítsuk a szám a választási folyamatokban. Mindezt úgy, hogy persze globálisan is végig gondoljuk, mert vigyázat akkor, amikor pénzügyi eszközeket használunk fel, akkor meg kell, hogy találjuk a megfelelő formákat és utakat, most akár delegált aktusokban, átruházott hatáskörön belül, és oly módon, hogy ne legyen a különböző intézmények között széthúzás. Persze számos egyéb észrevételünk lesz szakmai, illetve technikai szempontból kompatibilitásra is szeretnénk majd kitérni a tekintetben, hogy a társfinanszírozás hogyan valósuljon meg. Nem tehetjük meg, hogy nem biztosítjuk a társfinanszírozást. Erre majd később kitérhetünk még, most csak azt szeretnénk megfogalmazni, hogy mennyire támogatjuk a felmerült megfogalmazott javaslatokat, és mindenképpen szánt szándékunk, hogy ezeket részletekben is megvitassuk megvitassuk. Köszönjük ezt a részletes beszámolót. Most Overclight úrnak adom meg a szót. Lansdorf úrtól elnézést kérve, lenne még egy közbevetett kérdésem. Szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy én nem hallottam még egyetlen olyan esetről sem, hogy a parlament képviselője megszegte volna titoktartási kötelezettségét. Én egyet sem tudok. Tehát amit elmondott az úr, az kétértelmű volt. Szeretném a jegyzőkönyvbe kerülne, hogyha van ilyen esetre vonatkozó konkrét ismerete, akkor azt tárja elénk, mert én ilyenről nem tudok. És konkrétan talán nekem is el kellett volna már mondani világosabban, hogy A strukturált párbeszéd az EIDHR-en belül Lanzdorf úr szerint is úgy működne jól, hogyha egyszerűsödne az eljárás, és ennek az állásfoglalásnak a kapcsán is szükséges lenne egy strukturált párbeszéd. A plenárison ezt már elmondtam egyszer, a biztos asszony megerősítette ezt, és jó lenne akkor tudnom, hogy a strukturális párbeszéd melletti elkötelezettségük tényleg fennáll-e. Ha igen, akkor ez javítaná a bizalmat mindkét fél között. Köszönöm szépen. Kívánne még valaki a pénzügyi szolgálattól, a bizottságtól még reagálni? erre visszatérnék. Nem mondtam, hogy itt bárki megsértette volna a titoktartást. Hatékonyan működtünk egyet, hanem azt mondtam, hogy ki kéne terjeszteni, de nagyon óvatosan, körültekintően a bizalomra alapuló információ áramlást. Mi az, e- mi a bizottságon belül sem adunk mindenkinek a bizottságon belül ki információt. Tehát megvan minden anyagnak a megfelelő értelmes bizalmi szintje. Jó az ötlet, de ezen túl még arra is szükség lenne, hogy gyorsan aláírjuk ezt. A jelenlegi pénzügyi szabályokat még mindig nem írták alá, és ezért a 100 ezerről az 500 ezerre való ugrás nagyon könnyű, mert nem igényel felelősségvállalást pontosan tudom ezt basztomnál fogva, hogy, hogy ha alá lehetne már írni ezt a megalapodást, akkor az mindenkinek jót tenne. Ez tovább növelni a rugalmasságot. Köszönjük a tisztázást. Kívánna valaki még a pénzügyi szolgálattól, bizottságtól megszólalni? Nem, akkor Alexander él szó. Kukan úr felszólalása, amely annak az összegnek a törtléséről szólt, az általános kötelezettségvállalások körében. Úgy, úgy értettem ezt, hogy ő sem csökkenteni akarja az összeget, hanem ez egy technikai eljárás, amiben meg lehet egyezni, nem kell mindent újra felrúgni, amiben korábban megegyeztünk. Tehát szerintem itt lehet konszenzust teremteni. A Költségvetési Bizottság felelős nálunk ezért. Richard, lenne hozzád néhány szavam. Az információhoz való hozzáférés, bizalom kérdése. Folytatni kell ezt a munkát a bizottság részéről, az információk további kiadását. Tudjuk, hogy melyek ezek a korlátozott hozzáférésű adatok. Be kell látnunk bizonyos korlátokat, de szerintem meg fogunk tudni egyezni ebben is, Örülök annak, hogy kiderült, hogy akkor nem utalta arra a bizottság képviselő, hogy megsértettük volna a bizalmi viszonyt egyszer sem. Tehát ha ez így van, akkor van mire építeni a parlament bizottság kapcsolatában. Ugyanez érvényes a rugalmasságra is egyébként szerintem. Konszenzus van közöttünk. A tekintetben, hogy én mit javasoltam és másoktól mit hallottam, Patrisztól például, a kérdés itt az, hogy javaslaton szerint párhuzamos munkacsoportot alakítsunk ki a jogalkotási munkával párhuzamosan, vagy ahogy önök javasolták, egy strukturális dialógust az igazgatási eljárásokról. Ezzel lehet vitatkozni, de ami az érdemi részét illeti a vitának szerintem egyetértünk. Ami a megfigyelő missziók szerepét illeti, sok vita volt az EU-nek szerepéről az EIDHR-en belül. Fontos az ő szerepük, ebben egyetértünk, folytatni kell az ilyen megfigyelő akciókat, és elvileg már ezt régóta tudjuk, most már ki kéne alakítani a hozzá szükséges eszközöket. Patrice és mások is mondták, hogy a modalitás és a call for proposal kapcsán the idea or the, the, the, the uh, reason uh, hogy miért uh, vettünk vissza a számokból olyan komolyan. Nem azért, mert rugalmatlanságra törekszünk, hanem azért, mert az információ áramlás tekintetében a líbiai helyi választások Bengázi után a helyzet jellegéből adódóan nagyon sok bizalmas információ napra került. Ha lehet rugalmas a dolog, tehát meg lehet azt, ami más el az információt, akkor, és ebben meg tudunk egyezni, akkor, akkor tényleg szükséges-e egy új kiírás, az itt a kérdés, ugyanez a dilemma Fehér Oroszországban az emberi jogok kapcsán, tehát először ezeket a dolgokat kéne tisztázni, ezeket az alapvető elveket. A kiegészítő és nem másodlagosak ezek az intézkedések, az emberi jogokat minden eszköznek tükröznie kell, ami pedig a European Endowment for Democracy-t illeti, bizottságunk és az egész parlament elkötelezett amellett, hogy ennek hozzáadott értéket produkáló tevékenységét folytatni kell. Az EIDHR-hez ez hozzáad, és ezzel szerintem nincsen gond. Ami pedig az eljárási kérdéseket illeti, hogy mikor, melyik olvasatban milyen elemeket vigyünk be a szövegbe, ez persze egy gyakorlati kérdés, majd a serők fognak erről tárgyalni. Van egy horizontális eszközről, eszközről foglalkozó magasabb szintű munkacsoport is, de egy biztos, hogy ha meg akarunk egyezni, akkor az átláthatóságot kell elsősorban megteremteni a jogalkotási eszköz kapcsán. Örömmel hallottam és ezt korábban még nem hallottam, bevallom, hogy javaslat született az EIDHR-ről e kapcsolatos feladatok finanszírozásának nevelésére 100 ezerről, 150 ezerről. Ugye a makro és a mikroprojektek dilemmája ez, hogyha túl sok a mikroprojekt, akkor túl nagy a relatív bürokratikus teher, ezt én belátom, Ugyanakkor, ha meg rugalmasat, rugalmasságot akarunk és újra allokációt lehetővé tenni, akkor meg nem lehet óriás tételeket elkülöníteni. Köszönöm a kiváló együttműködést a Shadowktól, a sok hasznos dolgot, amit elmondtak. Kaptam még néhány javaslatot a zöldektől is, akik már nem tudtak eljönni, de írásban eljutották hozzám javaslataikat, ami a szövegbe szándékaim szerint ugyancsak bekerül majd, Köszönjük, Alexander. Hiatály. Ja, igen, be kell még mondanom a határidőket. Június 14-én délig lehet a jelentéssel kapcsolatban a módosítókat megfogalmazni. Következő napirendi pontunk maga a szavazás. Várjuk meg, míg mindenki bejön, és elfoglalja a helyét mert 45-korra hirdettük meg a szavazást, tehát 5 perc szünetet rendelek el, hogy mindenki idejehessen. Okay, colleagues. The next point of... Kedves kollégák, a következő napi rendi pont a kollégák. Next point is... Uh, Nem, a szavazás. Különös nap ez számomra, hiszen először szavaztatok, ezért nagy türelmet és megértést kérek önöktől. Gratulálni szeretnék Szalafranko kollégának uh, a születésnapjához boldog születésnapot spanyolul is. Kezdjük meg a szavazást. Először Lambsdorff kollega jelentéstervezetéről szavazunk. A, az ENSZ 67. közgyűlésének időszakáról szóló, ehhez címzett ajánlások. Erről szavazunk tehát először 21-es mellettem, ellettem, ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellettem ellenem Tartózkodás. Nem világos, kérem ellenőrizzük ezt le. Electronic check. Okay. Yeah, yeah. We wait, we wait. Okay. I close Close. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os, mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 28, ki van mellettem? Ki van ellenem? Tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. 29-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást a 29-esről. It's closed. It's closed the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as mellettem ellenem, tartózkodással utasítottuk. 31-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es, kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 34-35-ös, ezek azonosok mellette, ellene tartózkodással fogadtuk. 36-os módosító ki támogatja? Ki van ellenem? Ki tartózkodott, elfogadtuk. 37-es módosító emelje fel a kezét, aki támogatja. Most az, aki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítottuk. 38-as mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Lássuk a kettes kompromisszumot, két részben szavazunk. Bocsánat, három részben. Az első rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második részről szavazunk, most ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. Harmadik rész, mellette ki van? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elutasítottuk. 41-es mellette. Ellenem. Tartózkodás. Nem világos. Kérem, szavazunk elektronikusan. Okay. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva. 45-ös mellettem, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47-es módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. 48-as mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 51-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 52-es. kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 53-as mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 57-es mellettem. Ellene. Tartózkodás is elfogadtuk. 56 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk 58 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 64 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. A 66-osban két részről szavazunk, az első rész mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész, tehát a 66-os második része mellette, ellene, tartózkodás. Nem látom világosan, a második részéről szavazunk, a 66-os módosító második részéről. Lezár, elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 73. Ki van mellettem? Nem, bocsánat, nem, nem mondja az elnök, egyáltalán nem, dehogy is. Egyáltalán túllapoztam. Tehát a négyes kompromisszum jön most. Hát micsoda egy listát adtak a kezembe. Yeah, in, in the EPP. I have the EPP list, yes. Uh, a néppárt listája van a kezemben, és a listánkban nem szerepel a négyes kompromisszum. Tehát miről kell szavaznunk? A négyes kompromisszumról. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 73-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. 75-ös ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es. Bocsánat, 78-as mellette ellene tartózkodás. Nem világos, tehát a 78-asról megnyitom a szavazást elektronikus formában. Szavazás lezár. Egy szavazat többséggel elfogadva. 79 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadva. 80. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodott, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es módosító bocsánat, mondja az elnök, nem, 6-os kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum, mellett ellen elfogadtuk, tovább lépünk a 89-eshez, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. Lássuk a 91-est elektronikus szavazással. Close the vote, please. Lezárom a szavazást. Elutasítva két szavazattal. 93 mellettem ellenem, tartózkodás. Elutasítva nekem úgy tűnik 94 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva 95-ös mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elut, elfogadva. 97-es módosító három részben. Az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, erről nem kell szavaznunk. Pontosan e- mellene, ellene tartózkodás nem volt egyértelmű. Part 2. Elektronikusan fogjuk ellenőrizni a második részt. Még négy kolléga nem szavazott. Kérem, szavazzanak ők is. Lezárom a szavazást. 22-0 arányban elfogadtuk. In favor? Hármas rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzés kérnek el hármas részről? Jó, legyen. A 97-es harmadik részéről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 22-2 arányban elfogadtuk. Most a 98-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 98-asról szavaztunk. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk, 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 106-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellett Lejnen úr kíván szólni. Elnök úr, azt hiszem eljutott önhöz a üzenet, hogy a 105-ös és 106-osat visszavonták. Mi most megszavaztuk őket, de közben már vissza vannak vonva. Elmondja miért? A 107-es is 105, 106, 107-eseket visszavonták a szerzők. Leinen úr elmondaná nekünk, hogy és akik főleg benyújtották, elmondanák, hogy, hogy miért vonták vissza, és mikor? Nekem nem jött ilyen információ. Lambsdorff úr, aki érintett, talán majd elmondja nekünk. Én örülnék, hogyha visszavonták volna ezeket, de tudtommal Duff úr és Alvaro úr fenntartják az aláírásukat. Tehát eh, nem mindenki eh, tántorodott el a módosító benyújtásától. Hát akkor kell szavaznunk a 107-esről. Akkor 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum, három részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Géppel is szavazunk a nyolcas kompromisszum első részéről. And you're in favor or against? Plus? Let's close the vote. Lezárom a szavazást. 19-0 arányban Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hármas. Mellette. Ellene. Ez nem egyértelmű. A harmadik részről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A harmadik részt. Most a 109-es jön, Préda úré, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115-ös mellette a néppárti kollégákat is kérem, hogy szavazzanak. 115-ös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 115-ösről újra szavazunk géppel. szavazat egyenlőség, vagyis elutasítottuk. Illetve van egy kártya nélküli szavazunk, így aztán mégis csak elfogadtuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 120-asról ellenőrzést kérnek. 120-asról szavazunk, lezárom a szavazást. 17-26 arányban elutasítottuk 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. Tízes kompromisszumról géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk két szavazattal a tízes kompromisszumot. 23-22 arányban egy szavazattal. Ha elutasítottuk, akkor szavaznunk kell a részeiről. 122-es első része. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. A második részről géppel is kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást a 122-es második részéről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négy szavazattal. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nem, elutasítottuk, elnézést, 135-ös mellette, 135-ös jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 136-os, amit nem kéne megszavaztatni. Igen, nem szavazunk róla. Elutasítottuk a 135-öset, tehát a 136-osról nem kell szavaznunk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 14-esről szavazni kell, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás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 Most a DEVE bizottság véleményéről szavazunk. A DEVE B-vel kezdjük. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. DEVE C. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. DEVE D. DEVE C. A DEVE C-ről ellenőrzést kértek, és egy géppel is megnézzük. DEVE C-ről szavazunk. Még ketten nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 17-25 arányban elutasítottuk, ahogy mondtam is. Deve D mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve E mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve F, mell- Deve G mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve H mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Teve I mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzés kérnek, nézzük meg akkor. Egyet mindig hozzáadunk, egy plusz szavazatot ezúttal. Hárman még nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 19-21 irányban elutasítottuk. Vagy 20-21 irányban. Deve J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik a jelentésről, szavazógéppel ejtjük meg. Még ketten nem szavaztak. Kérem, hogy tegyék meg. Elfogadtuk. 39 szavazattal egyhangulag két tartózkodás mellett. Gratulálok Alexander Lambsdorffnak. We, we, are, we have still one more. Még valamiről szavazunk. Ez pedig a fegyverkereskedelmi szerződésről szóló tárgyalásokhoz benyújtott állásfoglalási indítvány. Jettem, aki asszony állásfoglalási indítvány, aki nincs itt. Kezdjük meg a szavazást. 21-es módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 19-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Két részben szavazunk róla Első rész mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Huszonhetes mellettem, ellene tartózkodás. Nem, nem látom világosan. A szocialisták nem jelezték kellőképpen, tehát szavazzunk elektronikusan. a 27-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as módosító kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es, ki támogatja? 34. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás, nem látom világosan, ellenőrizzük ezt le, 38-asat tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás. Nem volt ez világos, tehát az 50-esről elektronikusan kérem, hogy szavazzunk. Please close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 51-es mellettem. Nem, bocsánat, 52-es, 52-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadva, 58 két részben első rész, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva, 58-as második rész mellette, ellene tartózkodás el, elutasították, de azért menjünk biztosra, szavazunk elektronikusan az 57-es második részéről, de azt hiszem, hogy elutasítva. Kérem, zárják le a szavazást, elutasítva. 59 <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 65 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66, két részben, első rész, mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le elektronikusan. Zárjuk le a szavazást. Elutasítva. 66 második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 67-es. Mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Yes, yeah. Please close the vote. Is rejected. Elutasítva. 68 mellette, bocsánat, 69-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 70-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kitámogatja ki ellenzi, ki elfogadtuk. Négyes mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes kitámogatja. Kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Nyolc mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellettem, ellene, tartózkodás, nem volt ez nekem világos, kérem, hogy szavazzunk elektronikus módon a 9-esről. Kérem, titkár urat zárja le a szavazógépeket, elutasítva. Tízes mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadom. Tizenegyes mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva.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 kitartoskodott, elfogadtuk. Most pedig a jelentéstervezet módosított formájában kerül szavazásra, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 33-an igennel szavaztak, ketten tartózkodtak. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Még egy valamit be kell jelentenem. Az AFET bizottság következő ülésére június, tehát 6. hó 4-én kerül sor fél hatkor Brüsszelben. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, viszont hallásra. Okay. Thanks.